Bardzo serdecznie witam Państwa. Szeretettel köszöntöm Önöket az ülésünkön. Az akadémiai negyed órát végigvárva megkezdjük a mai ülésünket, ami a napi rendet illeti. Nem kaptam ezzel kapcsolatban kifogásokat, úgyhogy ebben a formában eh, elfogadottnak tekintjük 16 nyelven van tolmácsolás, az interneten közvetítik az ülésünket, ami az előző ülések jegyzőkönyvét illeti. Az augusztus 29-e 30. ülés jegyzőkönyvét. Ezt a szokásos eljárásban elfogadjuk a negyedik napi rendi pont. Eszmecseré fogunk folytatni Rodrigo Huerta eh, Montoya úra az európai Köszönöm szépen. A világ élelmezésügyi napját mindenhol szeptember 16-án ünneplik. És a Food and Agricultural Organization megalapítását ünnepeljük e- ezen a napon, 95-ben volt ez. Zawsze zajmowaliśmy się tym problemem. E, mindig egyébként örülünk annak, hogyha erre emlékezhetünk, és Rodrigo de la Cuesta Montoya urat e, pedig különösen szeretném köszönteni, aki a FAO ma jelenlevő képviselője nálunk, és az Európai Unió és Belgium e, nagykövete ezekben az országokban képviseli az ENSZ-t, a FAO-t. Ő már beszélt és írt is sok szennyezéses problémáról. A világszervezet egy jelentést készített nem régiben a migráció és a világ élelmezése összefüggései témában, és most erről mi is eszmét fogunk cserélni a nagyra becsült FAO képviselőjével. Silvi, direktora generalnego FAO, és Graciona, Graciano de Silva bevezetője után egy közös adhok delegációt alkotunk majd itt a DEVE és az AGRI bizottságokból, és közös képviselőket fogunk küldeni a hónap végén Madridban megrendezendő konferenciára, ahol a világ valamennyi parlamentjéből lesznek majd képviselők, és ahol a szegénység elleni harc és a mezőgazdaság szerepe ebben a harcban lesz a fő téma. Üdvözlöm tehát még egyszer kép, megjelent vendégeinket, az Európai Bizottság képviselője, és itt van más szervezetek képviselői is. És hát nyilván persze valamennyi képviselőtársamat is köszöntöm ezen a mai kiemelt meghallgatáson eszmecserém, és akkor most meg is adom a szót első vendégünknek. One moment. Zgłasza się pan e, poseł Des, koordinátor. Des úr, koordinátorként a néppárti frakció részéről szót kért. Nos igen, elnök úr, élek azonban a jogommal, hogy minden kolléga nevében, akik itt jelen vannak, gratuláljak a születésnapja alkalmából. A bizottsági elnökünknek ma születésnapja van. Gratulálunk ehhez, minden jót és jó egészséget kívánunk, és természetesen köszönjük a bizottság minőségi vezetését is. Köszönöm szépen. Úgyhogy akkor most megadom az előadónknak a szót. Elnök úr, én is Boldog születésnapot kívánok, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhettem ma, hogy bemutassak két fontos kiadást a FAO részéről. Az egyik betekintés nyújt a világ élelmiszerbiztonságába, a SOFI rövidítéssel három héttel ezelőtt jelent meg, második pedig gondolatokat oszt meg a szofa jelentés címe alatt az mezőgazdasági helyzetről. Ez most még embargó alatt van, és október 15-én szabadul majd fel, és ahogy az elnök úr is mondta, megmutatom, bemutatom az idei élelmezési világnap eredményeit. Hadd kezdjem jó hírekkel, ahogy az elnök úr is említette bevezetésében augusz, október 29-30-án kerül sor az első világparlamenti csúcs, csúcsra Madridban az éhezés ellen. Az a politikai cél, hogy 2030-ra elérjük az éhezésmentes föld célját. Antonio Tajani vesz részt az Európai Parlament részéről, és egy képviselői delegáció kíséri őt ebből a szakbizottságból és a fejlesztési szakbizottságból. Emellett további a éhezés elleni parlamenti szövetségek tagjai is elkísérik Tisztelt képviselők, az első kiadma, kiadványt illeti, illetően az élelmiszerbiztonságról a Szofi rövidítés alatt nemrég jelent meg, szeptember 11-én. Most másodszor adta ki ezt a FAO, az négy alapvető ENSZ ügynökséggel együttműködésben, amely nagyon fontos együttműködési eredmény. Attól tartok, hogy ez a hír, jelentés nem, tart, jó, nem tartalmaz jó híreket 821 millió ember szenvedett éhezéstől 2017-ben, és ez 17 milliós növekedés az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy minden kilenc ember, minden kilencedik ebbe ember a földön alultáplált. Ez aggasztó, mert ezzel megfordult az a éhesség csökkentési tendencia, tendencia, amit az elmúlt 15 évben láttunk. Három évvel ezelőtt ez a pozitív tendencia visszajára fordult, és a éhező emberek száma újra növekszik. Más szóval, visszajutunk, visszametünk 8 évvel ezelőtti éhezési adatokhoz. Egyet fognak érteni velem, hogy ez e, sürgős avatkozásra van szükség azonnal, de hosszú távú beruházásokra is. Meg kell kettőznünk az erőfeszítéseinket 2013-hoz képest, mert nagyon rossz úton haladunk, hogyha ezt így folytatjuk. Az idei jelentés második része különös hangsúlyt helyez az éghajlat szélsőséges hatására, három alapvető okot állapítottunk meg a növekedés, éhezés növekedésére. Az egyik a klímabizonytalanság, a második a katonai konfliktusok, és a harmadik pedig a gazdasági leépülés. Ahogy el tudják képzelni, ez a három ok együtt létezik, vagy, vagy együtt, egymásra hat egyes területeken, és ez a helyzet csak rosszabbodni fog, és súlyosbítja az éhezési helyzetet nagyon sok országban. Hadd térjek vissza a jelentés legfontosabb eredményeire, amelyet önök is megkaptak egy kiadványban, és másolatokat fogok eljutatni önöknek, illetve a PowerPoint-ban láthatnak egy linket is oda, ahol ezt letölthetik. Ahogy említettem, 821 eh, millió ember alultáblalt. Egyetlen kedvező tendenciát láttunk az első oszlopban, a kék oszlopban, hogyha ezt pozitívnak nevezhetjük, a gyerekek alultápláltsága, 5 éven alulti gyerekek alultápláltsága, illetve a növekedésükben eh, gátolt gyermekek eh, száma folyamatosan csökken azonban még mindig nagyon magas, az teljes szám 22, gyerekek, 5 év alatti gyerekek 22% alul táplált. Az mi összesen 151 millió gyereket jelent. Hasonlóan aggasztó az, hogy 38 millió gyerek viszont túlsúlyos. A felnőttkori obezitás egész világon tapasztalt jelenség. A felnőtt lakosság 30%-a túlsúlyos, és a legnagyobb obezitási arányokat Észak-Afrikában találjuk, Észak-Amerikában találjuk, de olyan területekre terjed, mint Afrika, ahol nagy az éhezés. Ebben az a paradox, hogy párhuzamosan ugyanazokban az országokban megtaláljuk a gyerekek alultápláltságát, növekedésben való gát, gátoltságát és a gyerekek túl, túlsúlyoságát, a nők vérszegénységét és az alultápláltságnak ez a sokféle formája együtt is létezhet, nem csak egy háztartáson belül, de egy személyen belül is életének különböző szakaszáiban. Ahogy az elején már mondtam, az egyik olyan tényező, amely egyértelműen növekszik, ez a, egyértelműen fokozza az éhezést a szélsőséges éghajlatok. Az éghajlat valóban változatosabb lett, változóbb lett, és a szélsőséges formák egyre, tő, egyre intenzívebbé válnak, egyre gyakoribbak, és ahogy látják a grafikonon is, a szaggatott vonal felül tartalmazza a összes éghajlat függő változást, most 213 éghajlatváltozást tapasztalhatunk, amelyek évente nagy, na, közepes vagy súlyos, katasztrofális eseményeket okoznak. Ezek az események olyan országokban történnek, amelynek a lakossága a mezőgazdaságtól függ, és a mezőgazdaságra gyakorolt hatása is drámaian növekedett. Az a feladatunk, hogy a mezőgazdaságot ellenállóbbá és rendtarthatóbbá tegyük. Itt a, ebben az a jó hír, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni. Megvan a tudás, vannak programjaink, vannak eszközeink, hogy az embereket segítsük, különösen a gazdápak, gazdákat, hogy alkalmazkodhassanak a klímaváltozásokhoz és szélsőséges formákhoz. Programokról beszéltünk, szakpolitikákról, amelyek a klímaellenállást támogatják a teljes mezőgazdasági értékláncban. Tisztelt képviselők! Az élelmiszer bizonytalanság az egyik oka annak, hogy az emberek vándorolni kezdenek. A vidéki migrációra szeretem volna felhívni az önök figyelmét, hiszen ez a második jelentés, amit a bevezetésben említettem, október 15-én az élelmezési világnapon adjuk, jelentetjük meg a SOFA jelentést. Ez a jelentés megvizsgálja a videgfejlesztés, a migráció és a mezőgazdaság összefüggéseit. A SOFA jelentés nagyon érdekes adatokat tartalmaz a döntéshozók számára. Most csak néhány ízelítőt mutatnék belőlük, de azt remélem, hogy erről majd beszámolhatok részletesebben minél hamarabb, amint ez a jelentés megjelent. A jelentésben megállapítottuk, hogy a belső migráció, országon belüli migráció sokkal nagyobb mértékű szemben a nemzetközi migrációval. Másfelől azt is megállapítottuk, hogy a fejlődő országok közti migráció nagyobb mértékű, mint a fejlődő országok, fejlőtt fejlett országokba áramló migráció. Ebben az összefüggésben azt gondoljuk, hogy a fiatalok foglalkoztatásának elősegítése a mezőgazdasági és város ter, városi területeken eh, lesz a legnagyobb font eh, prioritás. Hogy mondjak egy példát, Afrika jelenleg 18 eh, millió munkahelyet teremt évente, azért, hogy az új munkaerőt felvegyük, felvegyék, ma Afrikában csak 33 millió munkahelyet tudnak eh, megteremteni, ami azt jelenti, hogy 15 millió fiatal viszont munkanélkül marad, és az afrikai munkanélküliségi számokat növeli. Van még egy érdekes adat, ez pedig a nemzetközi banki átutalások mértéke vissza a származási országokba, és ezek elsősorban vidéki területekre mennek és hozzájárulnak az ottani gazdasági helyzethez. A nemzetközi migránsok elsősorban vidéki területekről származnak, a, és elsősorban a szomszédos városba, vagy szomszédos régióba, vagy szomszédos országba mennek, de elsősorban vidéki területekről indulnak el. Tisztelt képviselők, hadd mutassak most egy nagyon rövid, három másodperces videót az élelmezési világnapról. काट्नु As you see, the main Ahogy látták, a jövő, ami elsősorban foglalkoztat minket, szeretnénk 2030-ig az éhezést kiírtani a világból, és úgy gondoljuk, hogy ez lehetséges. De ehhez elkötelezettségre, azonnali fellépésre van szükség, és csak akkor lehetséges, hogyha összefogunk a magánszféra, az államok, a kontinensek, a szakmák, az ágazatok. A szegények 80%-a vidéki területeken lakik, ahol a megélhetést a mezőgazdaság, a halászat és az erdészet biztosítja, és ezért kell a vidéki gazdálkodást, vidéki mezőgazdaságot átalakítani, ehhez a magánszektor beruházásaira lenne szükség. Nyilván az önkéntességi munkára vonatkozó szabályok betartásával, a szociális programok tapasztalatainak figyelembevételével. A mi szervezetünk a döntéshozókkal, a kormányokkal, folyamatosan együttműködik, és a jövőben is ezt fogja tenni. Szívesen szolgálunk adatokkal, statisztikákkal, monitoring jelentésekkel, ajánlásokkal, illetve egyes nemzetközi szerződések végrehajtására vonatkozó tanácsokkal. Önöket az Európai Parlament képviselőit is szeretnénk arra kérni, hogy folytassák azt, amit most is tesznek, hogy támogassanak minket ebben a munkában. Az önök szerepe itt kiemelt, hiszen nem sokára, két hét múlva lesz az első globális konferencia a szegénység ellen, és hogyha itt sikerülne a világ parlamenti képviselőinek közös nevezőre jutnia, akkor 2030-ig valóban megszüntethető a szegénység, az éhezés, az alultápláltság. Köszönjük az Európai Bizottság támogatását is ehhez, és a világ élelmezésügyi napon pedig különösen arra fogunk koncentrálni, hogy minden kutatás, innovációs tevékenységet megtámogassunk, ami ebbe az irányba hat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Itt látható ezen a dián az elérhetőségem, elérhetőségünk, és bármikor most is, meg a jövőben is nyitottak vagyunk az önökkel való eszmecserére. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a beszámolót, amelyben felvázolta a kihívásokat a világ Európa előtt, és azt a néhány elképzelést, intézkedést, amelyeket önök már megtettek, illetve jövőben tenni fognak az éhezés visszaszorítása érdekében. Mi nyilván örömmel együttműködünk, és a következő napok során még intenzíven fogunk ezekről a kihívásokról egymással egyeztetni. Most pedig a képviselő társaimnak adom meg a szót, először Dante úrnak. Köszönöm szépen az elhangzott előadást. Sajnos az a helyzet, hogy továbbra is nagy kihívás az éhezés visszaszorítása, és itt nem szabad lanyhulnia a küzdelemnek. Szeretnék egy kérdést föltenni egy olyan témában, amit nem említett. 2008-9-ben az államfő kormányfők, a G7-ek képviselői a FAO-val közös missziót indítottak a világ élelmiszer állományának felmérésére és az árak befolyásolására. A FAO hogy látja, hogy milyen sikert hozott ez a közös nekibuzdulás, és mennyire aktuális az, az élelmiszerárak kérdése ma? De Castro úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a magyarázatait. Della Procta úr és olyan problémákról szólt, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak, és a statisztikák, a grafikonok világosan megmutatták, hogy a helyzet ahelyett, hogy javult volna, csak rosszabbodott. Úgyhogy fel kell tennünk azt a kérdést, hogyan tudjuk az élelmiszerellátási biztonságot javítani, eh, és ezt különösen eh, az olyan területeken, mint Afrika európai oldalon, tehát ismét elő kell vennünk ezt a témát, erősebben kell foglalkozni vele. Ambiciózusan, intelligensen kell a problémához hozzáállnunk. És akkor a lépéseinket siker koronázza, talán végre fejlődés, növekedést fogunk tudni elérni. Más földrészekre is gondolnunk kell. Itt van például Kína, aki nagyon sokat fektet be Afrikában. Fontos lenne, hogy velük is tartsunk egy csúcs találkozót a problémák megvitatása érdekében. Évente az új sejemútba egyre nagyobb összegeket fektetnek, összesen mintegy 60 milliárd eurót fognak. Úgyhogy Európának is sokkal többet kellene tennie. Lesz a madridi világ csúcs október 29-én, 30-án. Nagyon remélem, hogy ott eh, képesek leszünk a problémával kapcsolatos tudatosságot növelni, ami ugye a, a világon pusztító éhínséget illeti. Az Európai Parlament a világélemezési napon szintén képviseltetni fogja majd magát. Október 16-án kérem a kollégákat, hogy vegyenek azon részt, mindannyian meg vannak hívva. Buda úr, parancsolja. <clears throat> Uh, Köszönöm szépen igazgató úrnak az előadását. Valhányszor alkalmam van, elmondom a gazdáknak, hogy milyen neves, nemes küldetésük van, ők táplálják a, lak, a lakosságot. Nagyon fontos kérdésre szeretném felhívni a figyelmüket. A mezőgazdaság nem csak Romániában, más országokban is, Ír- Írországban például nagy problémáktól terhes, kevés a munkaerő. Önök azt mondták, hogy a munkanélküliség nagyon magas a mezőgazdasági területeken. Azt gondolom, hogy valamiféle egyensúlyt kéne teremteni abban, hogy más területekről hozunk be munkaerőt, mert e különben a jelenlegi munkaerővel az EU nem tud fejlődni, ezért munkaerőt kell importálnunk azért, hogy azok a területek túlélhessenek, és a gazdák is túlélhessenek, hiszen ma arról beszélünk, hogy regisztráljuk a piacokat, a piacon a gazdákat, és nagyon sokaknak pedig be kell csukniuk a boltot. Köszönöm szépen. Madame Schreier. Schreier asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönjük a kitűnő bemutatót. Nekem konkrét kérdéseim lennének. Az Európai Parlamentben voltak már viták, amelyek során beszéltünk a menekült problémáról, a menedékérők problémáról, és erre nagyon sok időt, figyelmet szentelünk. De nem csak beszélnünk kell erről, hanem megoldásokat is kell tanulnunk. A megoldás eh, pedig ott kezdődik, eh, hogy eh, az embereknek esélyt adunk, nem csak megfelelő mennyiségű élelmiszert termelünk itt Európában. Mi az, amit konkrétan tudnánk tenni? Nagyon szép, hogy több pénzt költünk a problémák megoldására, ezt az alternatívát ismerjük már, de én azt kérdezném önt, öntől, hogy a fiatal gazdálkodók, a vállalkozások, akár a saját országom, akiknek nagyon jó ismereteik vannak az élelmiszer előállítás területén, bizonyos projektekben is tudnának többek között segíteni. Ők nem feltétlen tudják, hogy mit kellene tenniük. Vannak olyan vállalkozók, akiknek nagyon sok ismeretük van, innovatívak. Nekem az a tapasztalatom, hogy kicsikét ismeretlen ez a probléma, tehát mit tegyünk ennek megoldása érdekében? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a FAO képviselőjének a megtartott előadásért. Mindannyian tudjuk, hogy az éhínség problémájának megoldása a politika kezében van. Az Európai Unió támogatja a fejlődő országokat, de a támogatásra nyújtott pénz sokszor rossz kezekbe kerül és rossz célokra fordítódik. 17 millióról napi 25 millióra kellene növelni e, azt a költségvetésünket, e, ami segítene ahhoz, hogy 100 millió naponta éhező embert e, hogy meg tudjunk segíteni. Hogyan tudnánk ezt megtenni, és hogyan tudjuk elérni azt, hogy a megfelelő kezekbe kerüljön, a megfelelő irányokba menjen ez a pénz. Az éhínség csak eszkalálódni fog, hogyha ezen nem dolgozunk, ha nem szüntetjük meg az éhínségnek a tényleges okait hogyha 2030-ig a nulla éhezés célját akarjuk elérni, a, és szeretnénk a fenntartható fejlődést támogatni, de szeretnénk a konfliktusokat is megszüntetni a vidéki területen e, világszerte, akkor ez cselekvést igényel. Az a tény, hogy ez a sok millió ember az éhalás szélén áll, ez a probléma nagyon hosszú ideje megoldatlan, miközben még mindig vannak olyan emberek, akik akár itt Európában sem tudják, hogy mit tesznek a más a következő napon. Ezek emberek, emberi lények, akik méltó emberi életet kellene, hogy éljenek. Edward Bizinek, a végrehajtó igazgatójuk üzenetét komolyan kell, hogy vegyük mindannyian, és meg kell, hogy értsük, Fontos, hogy egy erős jelet küldjünk mindenki számára, ne úgy, ahogy eddig tettük. Hajzling úr. Köszönöm szépen, igazgató úr, azt, amit elmondott, és hogy megnevezett néhány problémát. Lenne néhány konkrét... Szerettem volna, hogyha válaszokat is ad ezekre a kérdésekre, és néhány témát kiemel, mint például az igazságtalan kereskedelmi gyakorlatok ügyét, egyes afrikai országok teljes függőségben vannak, agrártermékeiket exportálják, és egy olyan típusú, mint a miénk, egy, egy ilyen államilag támogatott mezőgazdaságnak semmilyen esélye nincs, sőt minél többet exportál egy ország, annál többet árt magának, hiszen a helyi lakosságnak nem marad élelmiszer, miközben mi itt luxus termékeket fogyasztunk, amelyek onnan jönnek. Persze nem akarjuk az exportjukat sem tönkre tenni, de ez egy kényes kérdés. Az európai vidékfejlesztési projektek eh, nem biztos, hogy példaértékűek. Eh, ilyen drónos, távol irányított high-tech mezőgazdaságot akarunk Afrikában is csinálni, mint ami nálunk van és lesz, vagy pedig egy fenntartható mezőgazdaságot, amely ökológiai szempontokat figyelembe vesz, munkahelyeket tart meg, és nem intenzív, hanem munkaintenzív, hogy az embereknek legyen miből élnie. Nem hallottuk ezekről az elvekről. Ugye elvileg ugye 10 milliárd embert könnyen el tudna tartani a Föld, itt az elosztással van a probléma, nem azzal, hogy nem termelünk elég élelmiszert, nem még több élelmiszert kell termeszteni a világban, hanem a meglévő élelmiszert kell igazságosabb körülmények között megtermelni és elosztani. Tehát ne akarjuk azt az üzenetet itt megfogalmazni, hogy még több termelésre van szükség, miközben itt Európában a termények 30%-át megszemesítjük, kidobjuk, és Afrikában pedig ugyanennyi hiányzik. Erről is kéne valakinek beszélni. White úr, köszönöm szépen. Igen, pont ehhez akartam csatlakozni két konkrét kérdéssel Mit ért ön nagyobb magánbefektetések alatt vidéki térségekben, és ön a kaptárgyalásokhoz milyen javaslatokkal élne, ha befolyásolhatná az európai mezőgazdasági politika reformját, és hogy járulhatnánk hozzá a kappal a világ éhezésének csökkentéséhez. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az előadást is. Én egy kicsit más szempontból kérdeznék, bár hasonlót, mint Hausling úr. Európában ugye intenzív mezőgazdaságot teremtettünk, mert úgy éreztük, hogy félünk, hogy nem lenne jó, hogyha nem lenne megint élelmiszer, mint a második világháború után. Ugyanakkor most kezdünk talán lassan átállni környezetbarát biotermelésre, de ezekkel az új, nekünk is új technológiákkal szerintem hozzájárulhatnánk a harmadik világ fejlődéséhez is, mert nekik lehet, hogy szükségük van technológiákra, csak nem elavult és nem intenzív és ipari technológiákra, hanem korszerű, modern biotechnológiákra, amelyel fenntartható mezőgazdálkodást tudnának folytatni. És ez ránk is terhet ró, meg egy kicsit velünk, minket is arra ösztönözhet, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mit csinálunk és milyen arányban. És persze ez egy politikai kérdés is, hogy hangot kéne adni az afrikai mezőgazdasági termelőknek, nekik nincs képviselőtük. Nyilván örömmel vennék, hogyha nőne a hatékonyság, többet tudnának termelni, de Európa most ellenkező irányba tart. Ön három fő aspektust említett. Melyiknek van a legnagyobb hatása? A belső konfliktusok, társadalmi bizonytalanság is komoly hatással van arra, hogy, hogy a klíma, tehát a társadalmi konfliktusok vagy a gazdasági problémák a legsúlyosabbak. Egyébként igen, az alultápláltság nem feltétlenül éhezést jelent, és ahogy elhangzott, még akár együtt is járhat az obezitással is. A világ élelmiszer egészségügyi napján ezeken a kérdéseken is el kell gondolkodni. Köszönöm, elnök úr. Van néhány megjegyzésem. Nagyon frusztráló élmény, hogy sok éve, 40 éve beszélünk már a világ éhezéséről, és amikor a fejlődő országban annyi, az országokban annyi technológia és fejlődés van jelen, és mégsem tudjuk ezt a drámai helyzetet megoldani, amely emberek millióinak halálát okozza, valamint rengeteg szenvedést és betegséget is okoz. Azt szeretném tudni, hogy hol el, és vajon az FAO keresi -e a helyzet okait és gyökereit, és mi lenne ennek a távolabbi követe, következménye. Azt láttuk, hogy az élelmiszer segélyeget nagyon, nagy, a élelmiszersegélyek nagyon sok kisgazdát tönkretettek, sokan megszenvedték ezeknek a következményeit. Azt is láttuk, hogy a KAP egyik célkitűzése az volt, hogy Európa az afrikai középosztályok táplálására is termeljen élelmiszert. Ez nekem, úgy, de számomra úgy tűnik, hogy ez lenne a igazi oka annak, hogy a kis léptékű, kisméretű mezőgazdasági mezőgazdaságok nem fejlődhetnek. azokban az országokban, amelyek az éhezéstől szerveznek. Ez az alapvető ok, és hogyha nem vagyunk eléggé merészek ahhoz, hogy a saját hibánkat is megkeressük, és felelősséget vállaljunk, akkor szerintem nem tudunk előrelépni. Azt is szeretném tudni, hogy vajon ön tud-e bármit mondani arról, hogy mi a helyzet a mezőgazdasági reformokat illetően, hiszen a földrablás és a agrárreformok előrelépése is okozhatja mindezt a klímaváltozás, és persze látjuk is, még Európában is. Szerintem nem lehet a klímaváltozás az egyetlen kifogás, hiszen ezt, e, ez az egyetlen, amiben, ami, amiben számokban tudjuk megmutatni, hogy mennyire bűnös a kapitalizmus. Köszönöm. Madame Aguilera. Aguilera aztán következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a FAO képviselőjének az előadását, nagyon érdekes volt. Madridban október végén lesz alkalmunk az cserére. most azonban egy konkrét kérdésem lenne. Úgy gondolja-e ön, hogy a kereskedelmi és társulási eh, megállapodásaink, amelyeket felődő országokkal, észak-afrikai országokkal kötünk, ténylegesen javítanak a helyzeten? Javítanak-e úgy általában a helyzetben, illetve a helyzet illetőleg az élelmezési helyzeten ezekben az országokban? Vagy nem kell -e helyett azt mondanunk, hogy az európai importőrök helyzetén javítunk ezekkel a megállapodásokkal, és másra ezek a megállapodások nem jók. Vannak -e ezzel kapcsolatban statisztikák, hogy az ottani lakosság számára ténylegesen javult-e a helyzet? Köszönöm szépen a hozzászólásaikat, most pedig az Európai Bizottság képviselőjét kérem meg, a GD Defco képviselőjét, hogy vagy a GD Agri képviselőjét, hogyha szólni kívánnak, akkor most tegyék. Nem kívánnak élni a hozzászólás lehetőségével. Ebben az esetben ismét ön szeretnénk megkérni, hogy a feltett kérdésekre, megjegyzésekre reagáljon. És jó lenne, hogyha a kis mezőgazdasági termelők, mezőgazdasági üzemek eh, helyzetéről is tudna nyilatkozni, hogy a legkisebb gazdálkodók hogyan tudnának hozzájárulni ezeknek a gyakran elhangzott problémáknak a megoldásához. Mi lenne a megoldás? Növeljük a termelést? És egyáltalán a megtermelt többlet, eh, az milyen formában legyen megtermelve, milyen célokkal. Eh, nézzük meg, vagy megnézzük közelebbről esetleg a kínaiak Afrikában végzett beruházásait. Van nekik valami fajta fejlesztési politikai céljuk ezekkel a beruházásokkal, vagy eh, egyszerűen csak a saját kínai érdekeiket kívánják érvényesíteni a fekete kontinensen. Köszönöm mindenkinek a kérdéseket. Parce toutes les questions que, que j'ai pris note, j'ai un peu perdu avec tous, mais je vais... Igyekeztem felírni a kérdéseket. Danten úr kérdése arra irányult például, hogy 2008-2009-ben az ár emelkedésre kialakított program azóta hogyan működik. Ez egy összefügg a klímaváltozással, a melegedéssel, és a legszegényebbek vannak az áremelkedésnek legjobban kitéve. Ők szenvedik meg első körben az áremelkedést. 2008-2009-ben a világi élelmiszerügyi ellátásának biztonságát megpróbáltuk megerősíteni intézkedésekkel. Most körülbelül tíz év múlva azt mondhatjuk, hogy sajnos a téma újra aktuálisá válik. A magánszférának, a társadalmi csoportoknak újra le kéne ülni, egymással tárgyalni követjük mi is persze az árak alakulását, és, de ez nem elég. Meg kéne előzni a trendeket, előre kéne látni, amennyire tudunk, termékcsoportonként, és hogy ennek ez, az áremelkedéseknek milyen hatása, társadalmi hatása lehet. A jövő héten és két hét múlva ez az egyik legfontosabb téma lesz, a FAO egyeztetései során. A PAMA FIDE és más ágazati képviselőkkel le fogunk ülni a témában. Aztán Paolo Di Castro úrnak válaszolva, Igen, ez egy egyedülálló lehetőség, hogy Afrika, Ázsia és Európa végre leüljön egymással, és ezekről a témákról beszélni. Itt döntő, ö, komoly hatású döntéseket lehetne és kellene hozni. Ha sikerül például ö, minden képviselő ö, közös véleményét egynevezőre hozni kontinens tartozás bőrszínre való tekintet nélkül, akkor nagyon pozitív folyamatokat indíthatnánk el. Van egy parlamenti szövetség az éhezés ellen, és egy frakciók fölötti összefogás ezt szeretnénk tovább építeni, megerősíteni, és remélem, hogy önök is csatlakoznak majd ehhez. Ez egy pártokon túlmutató globális probléma. Ami Buda úr kérdését illeti, hogy a ha Európa vidéki térségeit objektíven szemléljük, Európa is elveszti vidéki lakosságát. Európában is szükség lenne új munkaerőre, mezőgazdasági tevékenységre, és Európán belül van is ilyen migráció, hogy vidékről városokba vándorolnak az emberek. Tehát ez a saját problémánk is, de azért van néhány jó példánk is, ellenkező példánk is arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet például migránsokat, menekülteket úgy támogatni Európában, vagy Európa szomszédországaiban, ahol például a török kormányjal együttműködünk ilyen témákban, hogy például a szír menekülteknek vidéki lakhatás, mezőgazdasági temőkönységet, kapacitásépítés révén teremtsenek, főleg nőknek, egyébként, és ezek a programok beindultak, és kiváló eredményre vezettek, tehát komoly részvételi arány van Törökországban, a főleg nőket érintő mezőgazdasági önfenntartó gazdálkodás oktatásának, és hasonló integrációs projekteket el tudnánk képzelni olyan országokban is, ahol, ha ideiglenesen is, de biztos, hogy nem csak hónapokig, hanem valószínűleg éveken át fognak élni ezek a menekültek. Dél-Szudánban is vannak programok, persze óriási a probléma, és nagyon nagy a menekült ott is, de vannak pozitív programok. Egyébként Európában is bevált modell, hogy a menekültek, migránsok vidéken jól foglalkoztathatók, ez nekik is jó, Európának is jó. Segítjük azokat, akik munkanélkül vannak itt, és hasznos munkát tudnak végezni a vidéki térségben. Sőt, ha visszatérnek hazájukba, mi remélünk, akkor pedig elvihetik magukkal azt a know-how-t, amit Európában szereztek. Schröder úr kérdése ugyancsak a menekültekkel kapcsolatos volt, hogy mondja konkrét példákat, hát éppen ezt tettem az előbb, Törökország, Szíria kapcsán. És hát hasonló gondolatok, projektek, víziók ö, még kigondolhatók. A Blue Hope Economy címszó alatt, például Észak-Afrika országai Maliban, Nigerben megpróbál a halászati ágazatban munkahelyeket teremteni a saját migránsainak, amíg azok nem tudnak visszatérni saját hazájukba. Petir úr is feltette kérdést A klímaváltozással kapcsolatos adatokra vonatkozott a kérdés. Fontos tudnunk, és mindenki szeretné persze tudni, hogy a klímaváltozás mennyibe kerül, hol kerül, mibe kerül, hol milyen hatással jár. Hát ez egy nagyon komplex kérdés, de 51 országban ma már 2017-ben kimutathatóan a klímaváltozás okoz társadalmi problémákat, egy, egyértelműen bizonyított módon, Jemen, Szomália konfliktusai, amelyek katonai konfliktusok a háttérben visszavezethető gazdasági, mezőgazdasági, klímaváltozással kapcsolatos problémákra. Minél jobban megvizsgáljuk ezeket a konfliktusokat, akkor annál többször veszük észre, hogy például a vízhiány áll a konfliktus hátterében, a rossz mezőgazdasági technológiák, a klímaváltozás, a szárazság, Fekete-Afrikában nagyon súlyos szárazságok pusztítanak, Dél-Amerikában ugyanígy, egyes keleti országokban is, és víz nélkül, különösen, hogyha olyan növényt termeszt, amelynek víz szükséglete van, akkor ez az élet és halál kérdése, és a szegény parasztok helyzete egyik pillanatról a másikra elletel, ellehetetlenülhet. Úgyhogy a klímaváltozásnak nagyon gyors, nagyon közvetlen következményei lehetnek, és politikai, társadalmi következményei is. Hesling asszony, kérdezett még az, az állami támogatásokra rá, hogy hogyan lehet a kapot esetleg úgy alakítani, hogy az kölcsönös érdekeket szolgál. Uh, a FAO-ban sikerült egy jó össze, összetételű agroökológiai, biotechnológiai megoldást találnunk, e, de ez nem fog mindenkinek megfelelni. Tudjuk, hogy az agroökológia e, e, határosak a képességei, tudjuk, hogy a biotechnológia nagyon fontos, ezért a hagyományos ismereteket egyesíteni kell a tudományos eh, eredményekkel azért, hogy a tagállamoknak segíteni, segíteni tudjunk, és tudományos tanácsadást nyújthassunk abban, hogy az adott ország mit tehet. Említették sokan a kapot is, erről folyik a vita most a kapban, különösen a, a kap egyszerűsítéséről és modernizálásáról, és ez alapvető fontosságú foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amelyekkel, amelyeket ott napirendre tűztünk. A KAP legutolsó javaslata az volt, hogy hivatkozzanak a ház, háborús helyzetre a fenntartható mezőgazdaságok érde, érde, esetében, illetve a klímaváltozásra, környezetvédelmi stabilitásra azért, hogy enyhíteni lehessen az éghajlatváltozás hatásait. Azt gondoljuk, hogy a kap belekerül a globális párbeszédbe, de ez az új javaslat nemzetközi szempontokat, olyan nemzetközi szempontokat tartalmaz, amelyek nekünk megfelel, eh, hiszen minden összefügg, az európai mezőgazdaság összefog a szomszédos országok mezőgazdaságával, említették a kereskedelmet, szerintem az is fontos, hogy a kap egyidejűleg megvizsgálja az ilyen á, fejlődő, átalakulóban lévő országok támogatását, hiszen az nekünk is jót tenne, hogyha ezek az országok előre tudnának lépni. Szeretném még elmondani a, mezőgaz, a vidéki Af, Afrika Task Force-ot. Ez egy olyan kezdeményezés, hiszen feltetek kérdést a magánszféra támogatására, és arról, hogy mit tett a magánszféra, és ahogy, arról, hogy a e, agrár élelmi, e, élelmi, hogyan tudja elősegíteni a munkahelyteremtést, és hogyan lehet az európai magánbefektetőket bevonni Afri, Afrikában. Ez a csoport e, májusban nőtt össze, és folyamatosan e, ülésezik, nagyon jól lehet így elemezni azt, hogy a magánszféra miként tud együttműködni Afrikában. Itt megint önkéntes útmutatók irányítják az ő munkájukat, például a felelős mezőgazdasági beruházásról, és a magánszféra, illetve más partnerek, mint például a kínai kormány, amelyet említettek, nekik tiszteletbe kell tartaniuk azt, hiszen Kínában is azt látjuk, hogy elfogadják ezeket az önkéntes útmutatókat. Azonban ezt az országok többsége elfogadta. A magánszférának is be kell tartania ezeket az önkéntes útmutatókat, különösen akkor, hogyha az európai beruházási a alapokról beszélünk, külügyi alapokról, így lehet például bevonni a magánszférát, és eh, érde érdekelté tenni őket abban, hogy részt vegyenek. Vac úr kérdése a kapról és a magánszféra bevonásáról, azt hiszem, hogy erre válaszoltam. Technológia. Magines úr kérdezte a környezetbarát rovarírtókat. Egyre többet működünk együtt a magánszférával azért, hogy megelőzzük e, ezeket, hogy jobbak legyenek az adatok, hogy jobbak legyenek, jobban ismerjük a növényvédőszereket és felhasználásuk a technológiát. Az afrikai gazdák egyik legnagyobb problémája az, hogy a mezőgazdaság számukra nem vonzó, hiszen azt látják, hogy nagyon kockázatos itt befektetni, ezért a technológia és a vidéki városi területek összekapcsolása az, agri, eh, az agrobiznisz eh, eh, tudná azt elérni, hogy a gazdák ott maradnak a vidéki területeken, akkor, hogyha látják, hogy a szomszédok is sikeresen fejlesztenek ilyen projekteket. Ez egy fontos probléma számunkra, nem csak Európában, Afrikában is hogy a mezőgazdaság alapvető fontosságú, és nem igazán vonzó a fiatalok számára. Ezért kell ezt vonzóvá tenni különféle beruházásokkal, fejlesztéssel. Elhízás alapvető kérdés Európában. Az európai lakosság 24%-a elhízott, amely nagyon nagy arány és folyamatosan növekszik ez az arány. Az élelmiszer elosztását említették még, illetve élelmiszer termelést kellett többet termelnünk. Helyes a megállapítás, hogyha megnézzük az élelmiszer pazarlást, azt látjuk, hogy 1,3 milliárd dollár értékű élelmiszert dobnak ki, amely a megtermelt mennyiség harmada, és ezzel le, jól, lehet, jól lehetne lakatni a világ lakosságát. Vannak területek azonban, ahol nem csak az élelmiszerhöz való hozzáférésről van szó. Afri- Afrikában nagyon sok területén egyáltalán nincs élelmiszer termelés, a lakosság nem jut hozzá ezért olyan megközelítést próbálunk elfogadni, amely csökkenti az élelmiszer hulladékot, pazarlást, de mégis próbálunk egy kicsit többet termelni az olyan te területek számára, ahol a biodiverzitás ezt nem teszi lehetővé, megnézzük, hogy hol, látjuk, hogy mennyire növekszik a föld lakossága, 2050-re 10 milliárd lesz a lakosság, és a fogyasztási minták is változnak. Nagyon sok, nagyon sok országban már nem csak kalászosokat esznek, hanem zöldséget, gyümölcsöt is, amely sokkal több természeti erőforrást igényel. Meg kell találni tehát az egyensúlyt, tehát a megszorítás, a minimális termelés, között, illetve a között, hogy 2050-re 40-50 százalékkal többet kell termelnünk. Remélem, hogy sikerült a legtöbb kérdése válaszolnom, és nagyon sajnálom, hogyha valamit kihagytam. Köszönöm. Köszönöm szépen a válaszokat, a tájékoztatást, amelyet adott nekünk. a képviselőnk kérdéseire, megjegyzéseire októberben talán még visszatérhetünk. Castro úr beszélt eh, erről a lehetőségről, és szólt arról a kezdeményezésről is, amelynek ő maga a gazdája. Október végén kerül sor arra a parlamenti csúcsra, amelyen képviseltetni fogja magát a mi szakbizottságunk és a fejlesztési szakbizottság is. És aztán természetesen eh, a médiában is eh, egyre inkább eh, a figyelem az éhínség problémájára koncentrálódik. A hiányos, elégtelen táplálkozás sokszor téma, és itt nem feltétlen csak az elégtelen élelmiszer ellátásról van szó, hanem a megtermelt élelmiszer egyenlőtlen eloszlásáról, a klimatikus feltételeknek a folyamatos változásáról, tehát számtalan eh, problémáról van itt szó, amik itt is szóba kerültek. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez mégiscsak itt az egyik legfontosabb téma, amivel itt a szakbizottságban foglalkoznunk kell. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm hogy ellátogatott hozzánk, és úgy gondolom a jövőben is kapcsolatban maradunk. Eddig is jó, szoros munkakapcsolatban voltunk. Azt is mondhatnánk, hogy egy hullám hosszon vagyunk, ha az a fontos, hogy a problémákat közösen megoldjuk. Úgyhogy köszönöm szépen igazgató úr a látogatását, köszönöm szépen a képviselőknek a vitában, eszmecserében való részvételt. Szeretném még mondani valamit? Igen. engedjék meg, hogy szeret, köszönetet mondjak ezért a kiváló eszmecseréért. Különösen szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, Európai Parlamentnek mindazért a támogatásért, amit a mezőgazdaság fenntarthatóvá tételéért nyújtott, a környezetvédő mezőgazdaság, eh, a talaj, a víz eh, védelme érdekében tett. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben már sok mindent elértünk, nem szabad, hogy ezt a lendületet elveszítsük. Kihívások számosan vannak, Nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a kihívásokat esélyekbe fordítsuk át. Úgyhogy előttünk a 2030-as cél, hajrá! Igen, nagy kihívások, nagy ambiciózus célok, ezek azok, amiken együtt kell dolgoznunk hogy a kitűzött célokat persze el is érhessük. Most pedig a Szante főigazgatóság, bizottságbeli főigazgatóság képviselője érkezett körünkbe, és át is térünk egy másik aktuális problémára, az afrikai sertéspest is kérdésére. váratlanul gyorsak, váratlanul gyorsan elérte ez a fertőzés Belgiumot is, és a belga mezőgazdasági miniszter majdnem 4000 disznónak a leülését ölte le, arra való hivatkozással, hogy egy védett területen élnek. Ezzel kívánják az afrikai sertéspest is járvány kitörését megakadályozni. Ez ugye egy vírusos megbetegedés, amely nem csak Kelet-Európát sújtja, hanem időközben megérkezett eh, Romániába, Bulgáriába, Lengyelországba, Csehországba, Magyarországra, a balti országokba, és most Belgiumba is. A bizottság a védekezési költségek, a állategészségügyi költségek 50%-át fedezi, a biobiztonsággal eh, kapcsolatos intézkedések 50%-át eh, fedezi és az Európai Unió kinyilvánította abbéli hajlandóságát, hogy nem csak pénzügyi segítséget nyújt, hanem a védekezéssel, a betegség leküzdésével kapcsolatos tanácsadást is ad. Úgy gondolom, hogy nincs más hátra, hogy mint Bernát van Güttemnek, a DG Santa Santa főigazgatóság képviselőnek megadjam a szót, aki erről a témáról behatóbban fog bevezetőt tartani, és el fogja mondani a legutóbbi fejleményeket is, ami ennek a betegségnek a kirobbanását és elterjedését illeti. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék áttekintést adni arról, hogy mi történt az utóbbi utolsó látogatásom óta nagyon sok minden e, történt. Ezeket szeretném áttekinteni. Először is bemutatnám a jelenlegi helyzetet és azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a bizottság e, az évek során felvállalt. Ne felejtsék el, hogy négy évvel ezelőtt kezdtük a munkát, amikor először megjelent az afrikai sertéspest és a balti államokban. Mit tettünk, melyek voltak a fő intézkedések? Először egy kis videót szeretnék megmutatni, amely az, látják az első pontok, Grúziában, Georgiában jelentek meg, az orosz ö, szövetség ö, déli részén. Aztán látják, hogy hogyan terjed a betegség 2014-ben Oroszországban az orosz szövetségi államokat érinti, és akkor 2014-ben jelenik meg a balti államokban és Lengyelországban. Nagyon sok zöld, szürke, zöld pöttyöt látom, mindjárt elmagyarázom, hogy mit jelentenek. Így látjuk a fejleményeket egészen mostanáig. Itt maradjunk ennél a képnél azt látjuk, hogy megjelent Románia keleti részén is, közel a Fekete-tengerhez, elterjedt Oroszországban, elterjedt végig, majd Oroszország keleti részén egészen eljutott a kínai határig, amelyet most nem látjuk a térképen, de a kínai köztársaságot is másfél hónapja érinti, és sok, sok száz állatot kellett leülni. Miért van ilyen sok pontunk az EU-ban? Azért, mert itt kötelező vizsgálatnak kell alávenni a vaddisznókat, a holtan talált vaddisznókat tesztelik afrikai sejtéspestisre, és azt találják, hogy legtöbben fertőzöttek, és ezért van ilyen sok pont, ezek mind az előfordulási pontok az Európai Unió területén Ugyanez a helyzet a más országokban, Ukrajnában és az orosz, eh, Oroszországban, de ők, ők nem vizsgálják eh, a vaddisznókat, nem, ők nem tudják, hogy hol fordul elő a vírus, mi tudjuk, ezért regionalizáltuk ezt az EU-ban. Hol tartunk most? Látják a zöld pontokat, ezek a vaddisznók, a sárga pontok pedig a gazdaságokban megtalált fertőzések, és hullámokban terjed a balti államokon át, és nagyon kevés háztályi eh, háztályt eh, tart érintetlenül. Az utolsó eseteket Belgiumban jelentették, csak vaddisznóban, ezt tudjuk, de most már ötve, 50 fertőzött vaddisznót találtak egy nagyon kicsi területen, és a belga hatóságok eh, azt tanácsolják a nemzetközi tanácsadók tanács alapján, hogy az emberek ne menjenek be az erdőkbe, azért, hogy meghatározhassák azt a területet, amely érintett a fertőzés által. Ugyanazt a stratégiát használják, mint a Csehköztársaságban korábban, ahol fertőzött vadisznókat találtak, és ugyanazt a stratégiát alkalmazták ott is és így sikerült az elmúlt hat hónapban a vírusfertőzés megállapítani. Van tehát a három balti állam és Lengyelország észak kereti része, illetve az Ukrajna, Románia, Magyarország háromszög, majd van egy a Magyarország közepén is, szintén vaddisznóban találták meg, illetve Románia keleti részén, amely ahol több mint száz több mint ezer háztályi disznót találtak fertőzöttnek, illetve egy bulgáriai fa, gazdaságban is láthatjuk. Ez tehát az európai helyzet. Visszatérnék most a belgiumi helyzetre. Ez nem a legfrissebb térkép, nem ma kétőd, hanem múlt héten, és itt nagyon jól láthatjuk azokat a piros pontokat, ahol Eh, elhullott vadisznót találtak, amelyet aztán kivittek az erdőből. Nagyon fontos az, hogy eltávolítják ezeket a vaddisznókat, hogy megállítsák a vírus terjedést, hiszen a vírus a környezetben több hónapig, hat hónapig is ott marad a eh, elhullott vaddisznó eh, testében, tehát hogyha meg fel akarjuk számolni a vírusost, vírust, akkor ezeket az elhullott állatokat kell megsemmisíteni. 64 ezer hektáros területről van itt szó, amelyek, amelyet körbekerítettek, és ezek a pontok jelzik azt, hogy hol találták ezeket az elhullott és fertőzött vadisznókat. Bulgáriát nézzük most, egy esetről van tudomásunk. Ezeket izolálták emberi beavatkozás révén, tehát nem arról van szó, hogy lassan terjed a betegség a vaddisznók lassú mozgása miatt, hanem emberi tényező különféle hipotézisek vannak arról, hogy hogyan került be ez a vírus, amely nagyon kitartó bulgáriai gazdaságokban, és a bulgár hatóságok is intézkedtek a pozitív esetek felszámolásáért. Itt a román helyzetet látjuk, ugyanez a helyzet Ukrajnában, a határ másik oldalán, ahol a nagyon sajátos helyzet miatt Romániában, a Deltában nagyon sok gazdaság van, nagyon nehéz itt az emberek és a disznók mozgását kontrollálni, itt háztáji gazdaságokban robbant ki a fertőzés, a zöld pontok a vaddisznók, a sárga pontok a háztáji előfordulások, olyan állatokról van szó, amelyeket Romániában pozitívnak találtak, ott a hatóságok ezeket levágták, több mint fél millió disznóról volt szó, ez, jelentett ez elmúlt hónapban Romániában. A térkép másik oldalán pedig Magyarország és Ukrajna és Románia csücskében is megtalálták a vírust az erdőben, amely egy nagyon sűrű erdős terület, tehát nagyon nehéz itt eltávolítani a elhullott állatokat. Ez tehát a 2018-as helyzet az EU-ban. Itt látjuk a pozitív esetek számát az egyes országokban, eh, vaddisznókban, az első oszlopban, amelyeket eltávolítottak, illetve háztársadalmi Mi történt az év, év kezdet ele óta? az elén említettem, hogy folyamatos a feladatunk, 2014 óta foglalkozunk ezzel, akkor volt, azonosították az első eseteket az EU-ban, nem messze a belorusz határtól. Létrehoztuk az EU állatorvosi sürgősségi csapatját, ez egy szakértői csapat, EU vet a rövidítése, nem bizottsági emberek, hanem helyi szakemberekből áll. Nyilván értik, hogy mire gondolok Ezeket a szakértőket elkért, elküldtük Belgiumba hónap elején. Ezek eh, értenek ahhoz, hogy a vaddisznók miként viselkednek, hiszen nagyon fontos ilyen helyzetekben, mint például Belgiumban is, tudni és segíteni a belga hatóságokat, hogy átláthassák, hogy mi történik, és hogy milyen nemzetközi eh, szakért, szakértők tudnak ebben besegíteni a belga hatóságoknak, hogy hogyan kell eljárni a korábbi tapasztalatok alapján, amelyet a cseh köztársaságban szereztek, illetve az többi érintett országban. Itt is láthatjuk is jobb oldalon azt a képet, hogy miként, já, miként közlekednek ezek a szakértők a Dunadeltában, Romániában, az egyes gazdaságok között. Ezek a járművek nap a rendelkezésükre állnak, és miután a belga hatóságok igazolták a e, e, megjelenést, megjelentek ők, e, ez a csapat itt is. Többfé, többször EU tagállamok határa, határain kellett dolgozniuk, és itt felhívták a határvédelmi szervek figyelmét is arra, hogy elkerüljék az illegális húsbehozatalt, a szendvicsek behozatát az EU-ban, amely elősegítheti a vírus megjelenését. Nagyon sok utazást és missziót tettek Oroszországba, ahol ott a felkészülésről tájékozottak, hiszen ez a betegség nem emberi beavatkozása, havonta egy-két hónapot terjed csak volt tehát nagyon sok helyszíni látogatás, megvizsgálták a felkészültséget. Volt egy kezdeményezés, amely egy platform az a FAO részéről, GFTAT volt a rövidítése, a a határon át, átlépő állatbetegségek felszámolására létrejött globális ö, ö, ö, csoport, és az érintett országok eh, állategészségügyi főorvosa vesz benne részt, évente háromszor találkoznak, információt és jó gyakorlatokat cserélnek ki egymással. Legutoljára Balsóban nőtek össze, ahol megvitatták a vadisznók mozgásának kezelésének legfontosabb feladatait. Itt látják felsorolva mindazokat az e, értekezleteket, amelyeket hivatalos szinten tartanak. Ez kép Varsóban készült, ahol a vita a vadászat e, irányításáról szólt a vadászok megsegítése nagyon fontos az afrikai sertéspestés felszámolásában, hiszen hogyha a vadászok nem segítenek nekünk, akkor e, sehova se jutunk ők is megértik a jó gyakorlatok fontosságát, különféle gyakorlatokat, amelyeket az egyes érintett fertőző területeken alkalmaznak, illetve a fertőzéstől mentes területeken. Nagyon fontos ezért a gazdák eh, segítségét is bevonni, akik a vadászok nélkül soha nem tudnak felszámolni az afrikai sertéspestést. Ez pedig a mentes területekre vonatkozik, ahol még nem jelent meg a fertőzés, nagyon nehéz ezt felszámolni. Ha emberi beavatkozás nincsen, akkor, mint mondtam, havonta egy-két kilométer terjed a betegség az állatok természetes mozgása alapján. Ezért csökkenteni kell a vadállomány sűrűségét az egyes érintett európai területeken, és így módon csökkenthetjük annak a valószínűségét, hogy a vírus tovább terjed. Nagyon fontos tehát a legutóbbi ülésen az volt, hogy az elhullott állatok testét hogyan kell elszállítani, és hogyan kell a biobiztonságot biztosítani vadászat közben. Azt láttuk az balti államokban, hogy a vadászok nem alkalmazzák a jó biobiztonsági gyakorlatokat, amely nagyon fontos lenne azért, hogy elkerüljük a vírus további terjedését. A bizottság minisztériumi szintű ülésén arról tárgyaltunk, hogy miként lehet felszámolni az akvikai sejtés pestést az érintett országokban, és nagyon fontos ülést tartottunk Brüsszelben, illetve a felsorolt országokban szeptemberben. Van egy stratégiánk, amelyet tapasztalat alapján dolgoztunk ki szakértők bevonásával, amelyet, és ezt a stratégiát a szakértőink felülvizsgálták, és ajánlásokat tettek hozzá, amelyeket itt ki is vetítettem. Például az ö, autópályák elkerítése, a páneurópai autópályák biztosítása, és így tovább. Hol tartunk most a regionalizációban? Mit teszünk a bizottságban, illetve hogyan dolgozunk együtt a tagállamokban. Regionalizáltuk az EU-t, három zónára osztottuk. A piros zóna az ahol nagyon fontos mozgáskorlátozást vezetünk be a gazdaságban és a vadterületeken, a rózsaszín területen, ahol csak a vadállományt érítette, és a kék terület, ahol ami egy bufferzóna, egy ahol olyan, ott, ahol szintén vezetünk be korlátozásokat, az EU többi része mentes ettől. Ezzel a regionalizációval a belső piac tovább működhet a mentes területeken. Elsősorban a balti államok tehát esnek tehát a korlátozás alá, illetve Lengyelország észak-keleti része, Románia, Magyarország és a Csehköztársaság vannak még ilyen korlátozott zónák, de ezek felszabadulnak hamarosan, és van egy kis terület Bulgáriában, amely sárgával jelöltünk, illetve egy apró terület Belgium déli részén, és aztán még Szard- Szardinia, ahol 15 éve elterjedt már a betegség, de ez a vírusnak egy másik törzse. A legfontosabb tehát a regionalizáció, amelyet újabb esetek esetén frissítünk, és így biztosítjuk, hogy Európa nagy része mentes a betegségtől, és szabadon kereskedhet Európán belül és harmadik országokkal. Nagyon sok munkát végzünk az EFSA-val is. Az EFSA nagyon sokat segített ebben. A bizottság arra kérte az EFSA-t, hogy még az első kitörés előtt végezzel ezt a munkát, hiszen tudtuk, hogy számíthatunk rá. Az első vélemény már 8 évvel ezelőtt érkezett be, és újabb véleményt készítettek most, amely az évek során nagyon hasznosnak bizonyult. Az, az év végén most egy új járványügyi értékelést készítenek majd, illetve ez készült el az ősszel, illetve értékelést készítettek a vadállomány sűrűségéről, arról, hogy mennyire lehet azt megritkítani ahhoz, azért, hogy a betegség terjedését megállíthassuk, megállíthassuk nem tudjuk a vaddisznó állományt úgy, csökkent, úgy csökkenteni, hogy azonnal megállíthassuk a betegséget. Az EFSA azt is elmondta, hogy mi a hatása a kerítéseknek, és egyetemű tanácsokat adtak arról, hogy a kerítésekkel nem igazán lehet megállítani a betegség terjedését. Beszéljünk a pénzügyi támogatásról, ahogy az elnök úr is említette, pénzzel támogattak az érintett tagállamokat a felkészülésben és a sürgősségi intézkedésekben. A harmadik országokban is segítettünk Ukrajnának, Moldovának, illetve finanszíroztuk a figyelemfelkeltő kampányokat, nem csak az érintett tagállamokban, hanem a nem érintett államokban is. Milyen kezdeményezések folynak most? Felülvizsgáljuk a regionalizációt azért, hogy az hatékonyan működjön, és azért, hogy a belső piac folyamatosan működhessen. Megtiltottuk a vadállatok szállítását, illetve derogációt jelentettünk be egy eh, sertés gazdaság regisztrációjában, illetve két éve már nagyon sok finanszírozást jutatunk az oltóanyagok kidolgozására, hiszen csak akkor tudjuk felszámolni a betegséget, hogyha kidolgozzuk az oltóanyagot, amelyre egy egyelőre nem áll rendelkezésre. Itt tehát hosszú időről beszélünk, hiszen ennek az otanyagnak a kifejlesztése eh, hosszú időt vesz igénybe, és eh, azt majd az erdőben kell alkalmazni. Nagyon fontos a figyelemfelkeltő kampány, ahogy mondtam, ezt is finanszírozzuk, a nem érintett tagállamokban is Megpróbáltunk nagyon sok intézkedést lefolytatni a gazdákkal és a vadászokkal, hiszen az ő segítségük nélkül nem tudnánk felszámolni a betegséget, és a gazdáknak is fokozniuk kell a saját biztonságukat azért, hogy az ő gazdaságuk se fertőződjön. Aztán az emberi tényező is nagyon fontos. A betegség terjedésében Bulgária, Bel- Belgium, Magyarország és Lengyelország felé. Próbáljuk fokozni, felhívni az emberek figyelmét azért, hogy ők maguk ne hordozzák a betegséget, ne terjesszék, és elősegítsék azt a biobiztonságot, amelyet megfelelően kell alkalmazni minden gazdaságban. Mik a várható lépések? és ez az utolsó diám, amelyet majd az Agrifis tanácsban október 15-én megvitatunk. Minden érintett fél együttműködésére van szükség, nem csak az agrár élelmiszer iparban, hanem a környezetvédelemben is. Ezért fél napot szentelünk egy minisztériumi konferencia keretében december 19-én ahhoz azért, hogy bevonjuk a vadászokat is, és lesz egy esemény a face is az Európai Vadászövetséggel jövő év elején. Szerintem azt hiszem, hogy amit elmondtam, megtalálható ezen a linken, hiszen nagyon átláthatóan dolgozunk. Ezért köszönöm a figyelmet, elnök úr. Köszönöm szépen. Most akkor a képviselőké a szó. Először belga képviselőnké. Tom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, üdvözlöm körünkben önt. Úgy gondolom, hogy az afrikai sertéspest is belgiumi helyzete most akut. Ön pedig azt mondja most, hogy ezt az egészet egy szélesebb kontextusba kell helyezni, és szélesebb európai kontextusban kell kezelni. Három kérdésem, három konkrét kérdésem lenne önhöz, amire válaszolok, amelyek rendkívül relevánsak lehetnek a belga helyzetet illetően is. Az első kérdés, ugye az emberi tényező kérdése. A betegségnek az emberi tevékenység általi terjedése, az hogyan akadályozható meg? Nálunk nagyon különböző történetek keringenek, hogy például itt teherautós sofőrök eldobnak szendvicseket, vagy vannak olyan vadászok, akik a elmennek és Kelet-Európába hoznak állatokat, hogy az Ardenekbe elengedjék, és ott vaddászanak rá. Tehát hogyan tudjuk megelőzni ezt? Az én kérdésem az lenne, hogy az Európai Bizottságnak van-e tudomása az igazi, végleges okokról, amelyek a belgiumi felbukanását okozták ennek a betegségnek. Második kérdés, a biobiztonsági intézkedésekről nekem az a benyomásom, hogy nagyon jó az együttműködés a belga hatóságok és az Európai Bizottság között, és nagyon remélem, hogy ez a jövőben is így marad. De azt is látom, hogy a mezőgazdászok nagyon szorosan figyelik ezt a folyamatot. Ugyanez érvényes aztán a szállítási szektorra, látjuk, hogy ők is nézik, mi a szerepük ebben az egész folyamatban. Az utolsó kérdésem pedig Csehország, ugye azt hallottuk öntől, hogy a cseh hatóságok extra ellenőrzéseket vezettek be a Belgiumban érkező disznóhússal kapcsolatban, ez engem meglep, ugyanis ugyanis ez engem azért lepett meg, mert nálunk megállapították, hogy nem a házi állatokra terjed ki Belgiumban ez a betegség. Mit tudnak tenni ebben az ügyben? Köszönöm szépen. Poseł Hojtoma, Jan. Toma Jan. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a bizottságnak a fejtegetéseit. Világos az önök teljesítménye, amit azonban látok a mezőgazdaságok között, és hallok is tőlük, hogy nagyon gyorsan reagált az Európai Bizottság, különösen az utóbbi esetben Belgiumban, úgyhogy ezért mindenképpen gratulálunk. Nekem ugyanaz a kérdésem, mint van Denkelare kollégának, a belga kollégámnak. Tehát hogyan terjedt el ez a fertőzés, mennyiben ismerjük az okokat, ugyanis ez nem mutat semmiféle eddig ismert útvonalat. Egy további kérdésem pedig az lenne, hogy hogyan tudunk gondoskodni arról, eh, hogyha már megtörtént a fertőzés kijött, eh, kitörése, tehát kitört a fertőzés, akkor aztán lehető legjobban eh, keretek közé szorítsuk mindenképpen jól előkészültnek kell lennünk annak érdekében, hogy gyorsan hozzuk meg azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek a betegség az egyszer már kitört fertőzés tovább terjedésének megakadályozásához, és a vaddisznókat megfertőző betegség ne terjedjen át a háziasított disznókra. Az utolsó dolog pedig, nagyon fontos, hogy egy bejelentési kötelezettséget mindenhol betartsanak. Erdős úr. Elnök úr, az afrikai sertéspest is egy egész Európát érintő kihívás, hiszen ez a súlyos állatbetegség már tíz tagállamban bukkant fel. Szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarországon sikerült biztosítani, hogy a pusztító sertéspest is a házi sertéseket ne fertőzze meg, ami a bevezetett szigorú védelmi intézkedéseknek köszönhető. Az EU-ban Csehországban, Belgiumban és Magyarországon mutatta ki csak vaddisznókban betegséget. Fontos érdekünk, hogy a szükséges uniós források egyrészt a hatósági védekezésre, másrészt a károsult gazdák kártalanítására elérhetőek legyenek. Sikeresnek tartom, hogy a jövő évi uniós költségvetés tervezetébe Dajcs Tamás és Sógor Csaba a képviselőtársaimmal együtt sikerült bemelnünk 50 millió eurót a sertéspest által okozott károk kezelésére. Kérem a bizottságtól, hogy a Költségvetési Egyeztető Bizottsági tárgyalások során álljon ki ezen és hasonló tartalmú javaslatok mellett, és tegyen meg mindent a tanácsi egyetértés elérése érdekében. Szeretném továbbá, ha a bizottság mindent bevetne az uniós exporttal érintett harmadik országok, különösen Kína, Tajvan és Hongkong meggyőzés érdekében, hogy a regionalizáció nemzetközi alapelvét fogadják el, és ne az uniós tagállamok teljes exportját tiltsák le a sertéspestis miatt, hanem csak a fertőzéssel érintett megyékből származó kivitelt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Poszó Buda. Buda képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm az előadást is. Igazgató úr, amit ön itt most bemutatott nekünk, a térképek főleg, azt mutatják, hogy Románia meglehetősen vörös, és 2014-ben én már mondtam önöknek, hogy Romániát veszély fenyegeti, hiszen két helyen is kitört a betegség. Nem tudom már ki volt az, de ugyanebben a körben azt mondta, hogy kezelik a helyzetet, támogatnak minket, segítenek majd minket. Valóban kaptak a tagállamok segítséget, de nem léptek közbe, közvetlenül, önök nem hajtottak végre ellenőrzéseket ezekben a tagállamokban, és ezért terjedt el olyan hirtelen ö, Romániában a sertéspest is. Tehát tanácsot és támogatást kaptunk, de ellenőrzést és konkrét fellépéseket nem. És ö, ami a vadon élő állatokat illeti, Romániának nagyon nagy a vadállománya, sőt túlszaporodtak a vaddisznók, sőt a farkasok is, de bizonyos EU direktívák megkötik a kezünket, nem szabad ezeket az állatokat ritkítani, környezeti, környezetvédelmi szempontok alapján, de ha nem integráljuk a környezetvédelmi és az egészségügyi intézkedéseket, vagyis nem ritkíthatjuk a vadállományt, akkor el fog terjedni a sertéspest is. És hogy hogyan jutott Belgiumba át a betegség, az engem is érdekelne. Romániának van egy sajátos másik problémája is, hogy ö, ö, mi szőnyeg alá sepertük a problémát, illetve konkrétan elástuk az állatokat, de a vírusok éveken át is fennmaradhatnak és fertőző képesek, és tudjuk, hogy a víz alatti vízfolyások, a rókák is terjeszthetik a sertéspestis vírusát, és a tagállamokat fel kéne szerelni égetőkkel, nem szabad a tetemeket elásni, el kell őket égetni de nincsenek égetőink, ahol ezt konkrétan végrehajthatnánk. Nagyon sok gazda kérdően néz ránk, hogy mi történik Kelet-Európában. A probléma felütötte fejét Romániában, Bulgáriában, Magyarországon. Miért nem kapunk konkrétabb, hathatósabb támogatást? Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a kolléga úr éppen kifejtett. Önök itt gazdasági bűncselekményekről beszélnek, de azért gondoljanak bele a konkrét gazdák helyzetébe. Ha és itt a kelet-európai gazdákra gondolok, de Hollandiában sem volt könnyű megfékezni a járványt, amikor nálunk felütötte a fejét, és igenis a vadállatok ritkításának lehet ellehetetlenítése nálunk is gondot okozott, pontosan így volt. Egyes fajok 150 kilométereket is vándorolnak, és szépen viszik magukkal a vírust. A vadisznó állományok ritkítása érdekében valamit tenni kell, illetve ha meg nem szabad őket ritkítani, akkor meg oltani kéne őket, de akkor van -e elég oltóanyag, hogyan lehet ennek a logisztikáját megszervezni. A problémát toltuk magunk előtt, és így ütötte föl Romániában a fejét a sertéspest is. De mondom, Hollandiában is létezik a probléma, tiltott területeken vadásznak, és az ellenőrzést kiátszák. Illetve nincs elég ellenőrzés. Több száz olyan utazó vadász van Európa szerte, akik viszik a szokásaikat, és konkrétan magát a vírust is. Köszönöm szépen! Egy évvel ezelőtt már ugyanezt a kérdést föltettem önnek, hogy milyen konkrét intézkedéseket tesz az Európai Bizottság. Állítólag ugye ezek az intézkedések most elkezdődtek, de nem elég a vadászoknak tanácsokat, iránymutatásokat adni, itt szigorúbb betartatásra lenne szükség. Például egyébként az autópálya parkolókban napi szinten fordulnak meg olyan kamionok, amelyekben állatok utaznak, és megvan-e a kellő képzése a gépkocsi vezetőknek, illetve minden érintett személynek arra vonatkozóan, hogy milyen megelőző intézkedésekre van szükség. Szerintem ezt a képzés is, szempontot is tovább kéne erősíteni. Mit tesznek önök ennek érdekében? Aztán a két legsúlyosabban érintett ország kapcsán, ahol elszaporodott a betegség, milyenek a legfrissebb statisztikák? Elég volt az eddig intézkedés csomag? ennek a megfertőzések? Bajorországban 90 ezer vadisznót lőttek ki az utóbbi időszakban, csak azért, hogy megelőzzük a betegség terjedését. De működik-e például valami együttműködés olyan határmenti országokkal, mint Oroszország, Fehér Oroszország? Van-e együttműködés velük? Mert az EU-ban önmagunk a sertéspestis problémát nem fogjuk tudni megoldani, amíg keletről folyamatosan bejöhet a fertőzés, és nincs kellő oltóanyag és oltási logisztika. Oroszország bevonása nélkül a probléma nem fog enyhülni szerintem. Köszönöm, elnök úr! Nem olvastam el a prezentációt. Azt szeretném elmondani, hogy nagyon aggaszt engem az a sok adat, amit láttunk. Amióta figyeljük a helyzetet és elemezzük 2010 óta, azt látjuk, hogy nő az érintett országok száma. Különösen olyan területeken, mint Belgium. A kérdésem az, hogy hogy lehetséges az, hogy ilyen régen dolgozunk, foglalkozunk már vele, és semmiféle kontroll nincsen. Mi, ez, mi az oka ennek? Vajon az országok nem intézkednek elegendő, eleget, vagy mi történik? Miért látjuk azt, hogy egyes országokban elterjed a betegség? Én Spanyolországban jöttem, ahol nagyon sok sertés nevelünk, és nagyon nagy hatással lenne ez az iparágunkra. Kérdésem tehát az, hogy milyen intézkedéseket kéne elfogadnunk, amelyeket még nem tettünk meg, különösen azoknak az országoknak, ahol nem eh, jelent még meg az afrikai sertéspest is. Köszönöm szépen, igazgató úr. Azt hiszem két évvel ezelőtt már bemutatta ön nekünk a vaddisznók által hordozott veszélyt, és azóta a helyzet sajnos romlott. Tehát tájékoztatott minket, hogy baj van, aztán baj lett. A Pest is felütötte fejét az Európai Unióban, több országban is. Ezért azt szeretném öntől kérdezni, hogy hol tart az oltóanyagok fejlesztése? Lehet-e reménykedni abban, hogy lesz oltás? Vannak-e egyéb ö, oltásra vonatkozó logisztikai elképzelések, vagy ez egy állam marad? Második kérdés, ön beszélt arról a szerepről, amelyet a vadászok töltenek be, és a vadisznó vadászat szabályozása. Sajnos úgy néz ki, hogy ezek az intézkedések nagyon sporadikusak és nem átfogóak eléggé, és az európai vadászszövetségek ket valahogy sokkal intenzívebben be kéne vonni, nem látja ön, hogy erre szükség lenne. Köszönöm szépen a szót. Szeretném megköszönni én is ezt a nagyon ö, izgalmas előadást. A probléma hónapról hónapra súlyosabb, és most már tíz ország érintett És Belgium is, ami azért meglepő, mert távol van földrajzilag a fertőzés kitörési helyétől. Hogyan támogatják az egyes európai tagállamokat? Kellő méretű intenzitású ez a támogatás a probléma súlyosságának függvényében, és az erre költött pénzek arányban állnak-e a problémával? nem lenne nagyobb támogatásra szükség ezen érintett országoknak az Európai Bizottság részéről. A második kérdésem pedig az, hogy hol hazám Lengyelország esetében ugye már négy éve elfönn a probléma, küzdünk ellene, radikális intézkedéseket hoztunk a vaddisznóvadászatra vonatkozóan, a vadászok sokáig nagyon ö, ellenkeztek, és pénzt akartak kérni, kompenzációt azért, hogy ha nem úgy járnak el, hogy korábban, tehát pénzt várnának azért, hogy betartják a szabályokat. Itt mi próbáljuk ösztönözni a vadászokat arra, hogy tartsák be a szabályokat, és gyérítsék a vadisznóállományt, de ők mindig ránk pislognak, illetve a bizottságra, hogy mikor kapnak ők ezért kártérítést. Az előző látogatás során felvetette, hogy oltásra lenne talán szükség, de ez ennyi idő alatt nem megszervezhető, nincsen oltóanyag. Hol tart azóta a kutatás? Tud-e esetleg valami jó hírt közölni velünk, hogy mikorra várható mégiscsak valamilyen oltóanyag? Eh, Köszönöm szépen. Én is három kérdést tennék föl. Az első kérdésem az, hogy a vaddisznóknál milyen ellenőrzéseket végeznek eh, az olyan tagállamokban, ahol még nem történt fertőzést, annak érdekében, hogy megakadályozzák a fertőzésnek az ottani fellépését. Valamint más betegségek, a tuberkulózis eh, is vizsgálatra kerülnek-e a vaddisznók és a vaddisznóknál, hogy a házi sertés állomány megfertőzését, megfertőződését megakadályozzák? Köszönöm szépen, mivel nincsen tolmácsolás, angolból, dánból, angolból fogok beszélni. Először is a megállapodásról kell beszélni Azt hallom, hogy nagyon sok vita zajlott a kerítésekről. Dániában 5,6 millió a lakosság száma, de 13 ezer disznót nevelünk. Mi szeretnénk Németország felé egy kerítést felemelni, 75 kilométerről van csak szó, de a bizottság azt mondta, hogy ez probléma, nem építhetünk ilyen kerítést, hiszen védeni kell a gazdákat. Azt szeretném tudni, hogy mit tesznek a teherautók ellenőrzésében. Tiszták-e azok, amelyek Lengyelországból jönnek, vagy más országokból, ott, ahol megjelent a vírus? Hiszen ezek keresztül kasul mennek Európában, azt lát, láthatjuk, hogy e, hordozhatják a betegséget. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy ezt megelőzze? és hogyan lehet megállapodni a vadászokkal? Vajon mehetnek-e vadászni olyan területeken, és hogyha másik területre mennek, akkor mehetnek-e úgy, hogy a csizmájukat nem tisztítják le előtte, vagy a ruhájukat? Szerintem a bizottságnak reagálnia kell, és egyértelműen kell megállapodni a vadászokkal, és ezt szeretném hallani, hogy mit, miben állapodtak meg a vadászokkal és más területeken. Valamint Szeretném újra elmondani, hogy mikor lesz elérhető az oltóanyag, nagyon jó lenne, ha valamiféle dátumot is kaphatnánk. Szeretnénk némi intézkedést is látni. Hölgyeim és uraim, van egy kérésem. Ha olyan kérdésük van, amit még nem tudtak feltenni a vendégünknek el kell érni egy ausztriai repülőt. Tehát, hogyha van még kérdések, amelyet nem tettek fel, van még fél percünk ezeket föltenni, de aztán válaszolnia kell rá. Bym trochę inaczej zarządzał czasem. Pan poseł Hausling, pół minuty, panie pośle, bardzo proszę. Hausling úr következik. Eh. Megkísérlem. Nos, E, itt a kérdés fölmerült a kerítésekkel kapcsolatban, hogyha ezt megtiltja a bizottság, hát tegyen így. Nagyon sok okunk van Európában, hogy kerítéseket húzunk fel, de nyilvánvalóan a e, vadsertés vagy vaddisznó állomány megfertőzését ezen nem fogjuk megakadályozni, ez értelmetlen. Volt egy meghallgatás, ott ön azt mondta, hogy nem szabad intenzív vadászatot folytatni ellenük, mert akkor még jobban el fognak terjedni. Most akkor végülis mi az önök stratégiája? Eh, hogyan tudjuk, eh, tehát ne vadásszuk eh, le a vaddisznokat, várjuk meg, hogy maguktól elpusztulnak. Most végül is mi az önök stratégiája? Számomra ez nem teljesen világos, jó lenne, ha a szolgálna. Ami a háztályi sertéseket illeti, mennyire járulnak ezek hozzá a betegség terjedéséhez, és vajon ezeket a gazdaságokat nyilván tartják-e? So, Ropek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 disznót kellett elásni, még mielőtt rájöttünk volna, hogy mi a probléma, mi az ok, és amíg nem tudtuk az okot, addig nem tudtunk szakszerűen eljárni sem. Hogyan tudtunk volna? A második kérdésem az, hogy hogyan lehet csökkenteni, korlátozni a fertőzött vaddisznók átjutását a határokon, Fehér Oroszországból, Oroszországból. Lehetetlen az egész határt lezárni, ezek az állatok továbbra is áramlanak felénk. Uh, Először arról a konkrét kérdésről beszélnék, amit többen megkérdeztek, hogy a pénzekkel hogyan állunk. A mi területünk kön Köndrükaitis biztos alatt nekünk van egy állategészségügyi programunk és egy sürgősségi alapunk, amely a szárnyas, pest, szárnyas influenzához hasonlóan kompenzációra költhető. Ez az a pénz alap, amit tudunk a tagállamok számára mozgósítani, 50%-os részvétel mellett. A programon belül pontosítottuk azokat az intézkedéseket, amelyek társfinanszírozás 50%-os típusúak, néha 75%-os is lehet ez a mi részünkről. Be- beszéltem is erről az előadásomban, hogy a legfontosabb feladat az erdőkben az állattetemek össze szedése, elégetése, hogy a fertőzésnek korlátot szabjunk. Sok tagállamban, illetve érintett régiókban, igen, ha valaki felfedez egy döglött vadisznót, azért juttatás jár, és pénzügyileg hozzájárulunk a tudatosság fejlesztéséhez is, tehát hogy ne hagyja ott, ha ilyet talál egy erdész, hanem gondoskodjon az elszállításáról, elégetéséről a tetemnek, és hogy akik Kelet-Európában vadásznak, esetleg vendégvadászként, azok is legyenek ennek tudatában, hogy így kell eljárni. Ehhez a képzésekhez tehát hozzájárulunk, kompenzációt fizetünk, ösztönzőt fizetünk, fizetünk 40 milliós kutatási programot működtettünk az oltóanyag fejlesztése érdekében, és sajnos továbbra sincs oltóanyag, zajlik a kutatás már sok éve, Szardinián ugye már régóta fennáll a fertőzöttség, de sajnos egyelőre nem találtak oltóanyagot a szakértők, hatékonyan beadható oltóanyagot, és és ha lesz is oltóanyag, az is csak fecskendővel beadható típusú lesz, és olyanról még álmodni sem tudunk, hogy vagy beetethetők lennének az állatok a vakcinával, csalival, hogy a csali megevés által oltottnak tekinthetők lennének az állatok. Sajnos a következő 20-30 év során nem lesz ilyen. Úgyhogy meg kell tanulnunk élni a bete- együtt élni a betegséggel, és ezt a betegséget nem fogjuk egyik napról a másikra kiírtani, ezt tudjuk, nem tudtak olyan tudományosan meghatározott állománysűrűséget megadni, ami alatt garantáltan kipusztul a betegség, tehát ahogy nem lehet minden madarat sem kiirtani, nem lehet minden vadisznót sem kilőni, tehát együtt fogunk élni a következő 20-30 év során a sertéspestissel és Kelet-Európából, Kínából, Oroszországból, ahol a legsúlyosabb a fertőzöttség, ez sajnos továbbra is jönni akar majd ez a fertőzés, hogy mit tehetünk mégis. Lehet kerítéseket építeni, de teljes határokat nem lehet lefedni, és a kerítéseken az állatok át átmennek, ö, áttörnek, a, ö, vannak ö, autópályák, átjárók, ö, lehetetlen ö, kerítéssel 100%-ig lezárni a határokat, ez nem fog működni. Kisebb kerítéseket lehet építeni, Csehországban, Belgiumban is is építettek ilyet a fertőzött területeken konkrétan célzottan. Ennek lehet hatása. Ami a felkészültséget, megelőzést illeti, minden tagállam részt vett, már részt vesz már négy éve a megelőzési intézkedésekben, vannak mechanizmusok, támogatjuk a tagállamokat, rendszeresen workshopokat tartunk, nemzetközi találkozókat, a Jefflerot is említettem éppen, ahol megosztják az országok egymással tapasztalataikat, a fertőzöttek azokkal, amelyek nem fertőzöttek, hogy hogy terjed a fertőzés, a betegség. Ha minden intézkedést, amit a szakértők ajánlanak, akkor csak havonta egy-két kilométert fog előre haladni a fertőzés, a betegség. Ha nem tartjuk be az intézkedéseket, az úgynevezett humán faktor nem működik, hibákat követünk el, nem, nem lefedő minden intézkedés, akkor, mint ahogy a holland eset mutatta, akkor ennél gyorsabban is terjedhet a betegség, mint ahogy a balti államokban is ez volt a helyzet. Bulgáriában, Belgiumban, Magyarországon van most, ugye, vagy ezekben az országokban van most a labda, ahol ö, emberi hiányosságok miatt türemkedett be a betegség, valahogy mégis bejutott. Valószínűleg úgy, hogy valaki behurcolta a vírust, fertőzött hússal a cipőjén, sok módja lehet ennek, ö, és ezt nem is lehet kideríteni végül, hogy hogy történt. És igen, lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, mint ahogy a belga kollégák is mondták, hogy nem tudják, hogy hogy hurcolták be, és kik oda a betegséget, de ott van. Valószínűleg soha nem fogjuk megtudni pontosan, hogy hogy jutott be a vírus Belgiumba, vagy akár más országokba is. A legfontosabb tényező a vadászok ébersége, hanem fedezik föl ideje korán a betegséget, akkor gyorsan fog terjedni a betegség. Ha folytatják úgy a vadászatot, ahogy eddig folytatták, akkor is gyorsan fog fej... Mert ha a vaddisznó elpusztul valahol, és azt nem fedezik föl, akkor a környezetét gyakorlatilag 99%-os biztonsággal megfertőzi néhány nap alatt, Úgyhogy ha az erdőt nem ö, pásztázzák folyamatosan elpusztult állatok után, és azok ott napokon át, heteken, hónapokon át kint bomlanak, akkor garantáltan megfertőzi környezetüket. Ezért kell a tetemeket a lehető leggyorsabban elszállítani, megsemmisíteni. Ö, ami a vaddisznóállomány sűrösségét illeti, Mindenki azt mondja, hogy túl sok a vaddisznó, több, mint a múltban. Ez tény, de hogy mennyinek kéne lenni, és hogy egy konkrét területen mennyi van, azt viszont nagyon nehéz mérni. Mindig csak becslésekre hagyatkozhatunk. Konkrét példát adnék. A cseh köztársaságban van egy erdő, a legjobb szakértője a témának 250-re becsülte az állományt ott abban az erdőben, és amikor a tetemeket megszámolták, akkor csak 650 tetemet találtak a 250-esnek becsült állományból. Úgyhogy nagyon nehéz a vadisznó állományt megbecsülni, vándorolnak az állatok, és egyszer több van, egyszer kevés, változik a sűrűségük területenként, és mit tehetünk mégis, hogy a tagállamokat segítsük az ellenállásban, megelőzésben. Hát a legjobb szakértőket küldjük hozzájuk, azonnal Belgiumba is küldtünk azonnal szakértőt, amit felfedezték az első precedenst, és igyekszünk ö, szakszerű tanácsot adni. Most, ha még egyszer megnézzük az európai térképet, ugye regionalizáltuk Európát sikeresen, Európán belül szabadon lehet a régiók között közlekedni, nagyon kevés lezárt terület van. Egyes harmadik partnereink nagyra tartják ezt a regionalizációt, mások, mint az oroszok, nem hívei a regionalizációnak. A WTO-ban erről zajlik a vita az oroszokkal, de most már az orosz szakértők is elismerik, hogy igaza volt Európának, amikor regionalizált, mert így jobban megfoghatók az ilyen problémák is, mintha központosított a rendszer, ha nem is tökéletesen. Mi a stratégiánk? A weboldalunkon ez elolvasható, a szakértőnk ezt folyamatosan frissítik, zónákra osztottuk Európát, van az úgynevezett újonnan fertőzött régiók, ahol köre, ahol nagyon szigorú szabályok vannak, hirtelen és radikális intézkedéseket kell hozni. Vannak már fertőzött területek, mint Észtország, Lettország, ahol a betegség kiterjedten jelen van, alig van élő vaddisznő, vaddisznó és egészséges vaddisznó. Már nem is lehet tovább csökkenteni a állományt, mert hogy gyakorlatilag kihalt a állomány a betegség miatt. És vannak még fertőzetlen területek, ahol próbáljuk gyéríteni a állományt, hogyha megjelenne a betegség, ne terjedjen olyan gyorsan. Ezt ez a vadászok feladata elsősorban. Körülbelül egy éve most már a vadászok is értik a problémát, és jó kapcsolatunk van velük, és megértették, hogy miért kell gyéríteni az állományt, mert az első reakciója a vadászoknak mindig az, hogy megvédik a kocákat, a, a, mert ugye a szapor, szaporító állományt, a kanokat, de elmagyaráztuk nekik, hogy itt most sajnos nem az állomány megőrzése a cél, hanem a betegség megállítása, és tudatosságfejlesztő konferenciák sorát tartottuk a tagállamokban, ahol közösen átgondoltuk a vadászokkal, hogy mi a teendő, mi a legjobb vadászati eljárás. Belgiumban ez különösen megtettük, ott nagyon jól látogatottak voltak ezek az eszmecserék, és a belga vadászszervezetek belátták, hogy mi a dolguk. Belgiumban megpróbáljuk izolálni a betegség megjelenésének a területét, és ez talán sikerülni fog. De hát persze a vadisznók tagállamonként különböző módszerek, metodikák alapján vadásszák, és sok ország azt mondja, hogy neki megvannak a módszerei arra, hogy ezt megelőzze, csak azért azt elismételném, hogy ahol megjelenik a betegség, ott egy a vírussal találkozó állat 99%-os biztonsággal megfertőződik. És ezzel azt hiszem mindenre választottam. Tak, dziękuję. Ja już się że pan zapomniał o swoim samolocie. Köszönöm szépen. Természetesen nem szeretnénk, ha lekésnél a repülőgépét, egy kérdés, a hírekben hallottam, hogy a belgiai, belga eset már nem egyről, egy állatról szól, hanem 53-ról, ezt meg tudja erősíteni? A bevezetőben elmondtam, hogy már 50-nél több a e, vaddisznót találtak ezen a nagyon kicsi területen. Ezek mind meg fognak halni a következő héten, lehet, hogy már 100 lesz, következő azután meg 150 nem is lényeges, hogy hány esetünk van, a legfontosabb az, hogy ezre a területre korlátozódnak. Azon a területen az összes vaddisznó meg fog halni, nekünk össze kell szedni majd az elhullott állatokat, azért, hogy az inkubációs idő alatt 5-3-5 napban nem mozogjanak, és ne fertőzelek meg más rajokat. Ezek mind meg el fognak pusztulni, Számunkra nem fontos, és látják is a térképen, hogy egy vagy száz esetet találunk. Járványügyi szempontból az a fontos tudni, hogy hol van a betegség, és a belga hatóságok meg tudták erősíteni, hogy e- erre a nagyon kicsi területe korlátozódik, ahol nagyon szigorú intézkedéseket alkalmaztak. Köszönöm. Przepraszam bardzo, panie dyrektorze, miałem już nie pytać. Sajnálom, mégiscsak fel kell tennem még egy kérdést. Mit tegyünk? Ön azt mondja, hogy nem tudjuk a populációt határok között tartani, de önök mégiscsak szeretnék a populációnak az elterjedését de bizonyos területre szorítani. Most akkor mi történjen? Ehm, Elnök úr, Nálunk nincsen Hollandiában sertéspest is, de ön egyetért azzal, hogy mi azért tudtuk ezt elérni, hogy bizonyos geográfiai területekre, tehát területileg bizonyos korlátok közé szorítjuk a vadisznóknak az elterjedését. Azért a két dolognak tehát mégiscsak köze van egymáshoz, ez csak elismeri. Olyan területeken, ahol nincsen vadisznó, mint például Hollandia, Dánia nagyobb területén nem, nincsen vadisznó, a betegség ott nem áll fenn. Emberi tényező még beviheti, és egyes gazdaságok megfertőződhetnek, és akkor a megfelelő intézkedéseket kell alkalmazni, az állatokat le kell ölni, és ezzel ott annak vége is van. Ha vannak vadisznók, akkor nem lehet felszámolni a betegséget. Csak ott lehet felszámolni, ahol nincsenek vaddisznók, ők tartják fenn a e, vírust ebben a környezetben. Pan Adolf, pan. Thank you. <clears throat> Thank you. Köszönöm szépen. Azért kértem a kerítésre, mert nincsenek vaddisznóink, és szeretnénk azokat kilőni, amelyek vannak. Nincsen szó so, sokról, ezekről, ezektől akarunk megszabadulni. Ezért akarjuk a kerítést is fel, felállítani, hogy ne jöjjenek be Dániába. A bizottság azt mondja, hogy nem kell kerítést építeni, de kell valamit tennünk, hogy a területeinket e, e, szabadon tartsuk, mentesen tartsuk a betegségtől. Buda úr. Mikrofonon kívül. Um, v-am întrebat legat de îngroparea porcilor versus incinerarea. Én az állatok elégetéséről kérdeztem, illetve az elás, elásásáról. Mennyire biztonságos ezeket elásni? Nem lenne jobb, hogyha elégetnék őket? Hiszen Na, mert, mert, akkor, mert ha elássuk őket, akkor a rákcsálók ki, kikotorják őket. Yes, I'm, I'm sorry. Okay, no more question. Yes, sorry. Elfelejkeztem erre a kérdésre. A kerítés. Én nem mondtam azt, hogy haszontalan a kerítés. Én csak az EFSA tanácsát ismételtem el, ők azt mondják, hogy a hosszú kerítéseknek nincs igazán nagy hasznuk, hiszen a vaddisznók így vagy úgy átjutnak rajta és igaz, hogy ezt láttuk a múltban is más betegségek esetében, hogy a terjedés nem lehet kerítésen megakadályozni. Az állomány százszázalékos kilövése lehetetlen, csak nagyon kicsi területen lehet azt elérni, ahogy a cseh ezt megtenték, de hogyha nagy erdőről van szó, akkor ott egyszerűen nem lehet minden állatot kilőni, ahogy a vadmadarakat sem lehet mind kilőni, ugyanígy nem tudjuk azt az alacsony fertőzöttségi szintet elérni, amely megállítja a betegség terjedését. Ez az a két kérdés, amelyet önök feltettek. Ami pedig a tetemek el elásását illeti, Ugye többféle módon lehet ezeket eh, elpusztítani, nagyon sok biobiztonsági szabály is van, vannak, akik az égetést támogatják, mások az elásást, ahol a megfelelő biztonsági indős, intézkedések eh, eh, kísérletében a vírus nem terjed a húsból akkor, hogyha elássák a tetemeket. De az is igaz, hogy egyes területeken, és ez történt például számos tagállamban, ahol nagy járvány volt, fennmaradt a a feldolgozó területeknek a kapacitásának a problémája, amelyek nem birkóztak meg ennyi elhullott állattal, nem tudtak ennyit el, el, e, elégetni, emlékeznek a Nagy-Britanniában e, kitört száj- és körönfájásra, amely 8, aminek következtében 8 millió birkát kellett leölni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy nem egy alkalmunk lesz majd, amikor vissza fogunk térni erre a témára. Különböző hozzászólásokat hallottunk. A Gillera asszonyra gondolok például, aki egy olyan országot képvisel, amely már régóta, mint egy öt éve folytatja ezt a harcot. De el kell, hogy mondjam, hogy most át kell térnünk a következő napi rendi pontunkra, ezért köszönöm szépen még egyszer, hogy ellátogatott körünkbe, most pedig áttérünk a következő napi rendi pontunkra. Az új versenyszabályok vonatkoznak-e az agrár élelmiszeripari láncra a 2020 utáni kapban? Itt a közös agrár politikáról fogunk eszmét cserélni a 2020 utáni időszakra vonatkozó agrárpolitikáról. Az ezzel kapcsolatos minden információ rendelkezésre áll ennek a tanulmánynak, eh, amire megbízást adtunk, az a célja, hogy felmutassa, hogy a versenyszabályok eh, hogyan változzanak az új közös agrárpolitikában, és a mezőgazdaság milyen hozzájárulást eh, tud adni ehhez. De Castro úr ezzel kapcsolatban jelentést is készített. És mint önök tudják, például az Omnibus rendelet keretében is foglalkozunk ezzel a témával. És ez a téma számos vita tárgyát is képezi. Úgy gondolom, hogy most minden további nélkül, mindenféle kitérő nélkül megadhatom a szót Katrin Del Cont asszonynak, aki a jog és politika tudományi karról érkezett a Nanti Egyetemről, illetőleg Antonio Jannarellinek, aki az Olaszországi Bari Egyetemének munkatársa. Összesen 20 perc áll a rendelkezésükre. Hogyha készen állnak, akkor kérem, tartsák meg előadásukat. Tehát, ahogy mondtam, 20 percük van arra, hogy bemutassák a témát számunkra. Parancsoljanak, önöké a szó 20 perc. Euh, Elnök úr, tisztelt képviselők! Na, hogy működik ez a mikrofon? Most már működik. A fő gondolatait, következtetései a tanulmányunknak a következők. Célunk az volt, hogy átfogó képet adunk, alkotunk a versenyszabályok hatásáról a mezőgazdaságban, és önöknek pedig egy jogalkotási javaslat tervet állítunk össze az omnibus irányelv kapcsán, és esetleg felvázoljuk, hogy a kapra vonatkozó esetleges javaslatok milyen hatással lehetnek a versenyszabályokra is. Viszont először is a versenyszabályok alkalmazása a mezőgazdaságra a római szerződésben szerepel a mezőgazdasági ö, politika prioritást élvez, és a versenyszabályok mezőgazdaságra való egyeztetése során a mezőgazdaság kivételt képezhet. A mezőgazdasági termékek termelése, kereskedése bármikor kivételes eljárás alá eshet, amennyiben azt a tanácsbizottság jónak látja a 39-es cikk alapján. A mezőgazdaság sajátossága és társadalmi szerepe miatt. nem alkalmazhatók rá a versenyszabályok korlátlanul. A jogi hierarchia ugye akkor mind a mezőgazdasági, mind a versenycélokat meg akarja valósítani, ezért kompromisszumot kell találni, hogy a versenyszabályokat de elsődlegességet élveznek a mezőgazdasági szabályok. Ha a mezőgazdasági célok érvényesültek, akkor jöhetnek a versenyszabályok és megvalósításuk. Ez a prioritás elve a 39-es cikk lényege. Ez összességében konkrétan azt jelenti, hogy ha gyakorlati döntéseket kell hozni, mondjuk termelői szer, szövetkezetek, szervezetek vonatkozásában, akikre a kap, alapszabályként a versenyszabályok nem érvényesek ezekre, és ezt a bíróság több határozata is megerősítette az itt látható esetekben legutoljára 2017-ben. A bírósági döntés világosan leszögezte, hogy a termelői szervezetekre vonatkozó szabályokra nem vonatkoznak a versenyszabályok, alaphelyzet a derogáció, és a termelői szervezetek és szövetkezetek nem kötelesek alávetni magukat, csak kivételes esetekben a versenyszabályoknak. Alapvetően a kap vonatkozik rájuk, és nem a verseny. De vannak kivételek, és a rendeletek aláhúzzák hogy az elsődleges cél a gazdálkodók védelme, a mezőgazdasági termékek védelme, amelyekre nem vonatkozik a 101-es cikk egyes paragrafusa. A kizárólag mezőgazdákat tömörítő mezőgazdasági szervezetek egyesületek, szövetkezetek, tehát mindegy, hogy milyen formában tömörülnek, mentesülnek a 101-es cikk alkalmazása alól, kivéve, ha expliciten egy megállapodás a kap és a verseny hatóságok között ezt nem tiltja. És ezért a mezőgazdasági termékek árára sem vonatkoznak alapvetően a versenyszabályok, hiszen az árpolitika kap egyik pillére. Ezen kereten belül a gyakorlat persze sok ö, ö, konkrét olyan helyzetet hozott, ahol értelmezni kellett a kap és a versenyszabályokat, mert ütköztek ezek, de az alapelv az, hogy a kapnak privátusa van a versenyszabályok fölött. És néhányszor maga a, a bíróság és a bizottság is ezzel ellentétes és jogellenes gyakorlatot követett, ez utólag derült ki. Az 1308 2013-as rendelet ezért még egyszer megerősíti a kap primátusát, és ezeket a vitás helyzeteket is lefedi annyiban, hogy azt mondja, hogy Ezek a cikkek a delegáció alapszabályként értelmezendők, minden ide vonatkozó megállapodás is. Legfeljebb arról lehet szó, hogy a termelői szervezetekre alkalmilag, korlátozottan érvényesek lehetnek a versenyszabályok, Két esetben volt eredik példa, például a tejágazat átalakítása során folytatott tárgyalások során merült ez föl, illetve az olívaolaj, marhahús és egyéb gabonák vonatkozásában volt ilyen kivétel. a tejtermékek esetében nemzeti és európai szinten egy kvantitatív korlátozást kellett bevezetni piaci okokból, és egy másfajta kivételt kellett tenni a többi termék vonatkozásában piaci hatékonysági okok miatt de minden más esetben a kapnak van primátusa, és amióta az omnibus rendelet elfogadtatott, azóta pontosan tudjuk, hogy mivel piac alapú mezőgazdaság irányába akarunk elmozdulni, és szeretnénk hogy a termelők jogai továbbra is érvényesüljenek, miközben piaci alapú mezőgazdaságra állunk át, ezért az agrár élelmiszer ellátó lánc sajátosságait figyelemben véve közösen kell fellépnünk az unfair piaci gyakorlatokkal szemben, de közben jogbiztonságot kell teremteni mind a mezőgazdasági termelők, mint más gazdasági szereplők számára, hogy mikor és meddig tartanak a versenyszabályok, és honnan kezdődnek a kap szabályok. Az omnibus rendelet alapvető változásokat hozott a piaci rendtartások vonatkozásában. Most már lehet kollektív szerződéseket is tárgyalás témájává tenni valamennyi mezőgazdasági termény, termék kapcsán, és az árakról is lehet tárgyalni. Ez egy ellépés a korábbi gyakorlathoz képest. Ugye a 39-es és 101-es székeket ha ütköztettük egymással, akkor itt az látszik, hogy kezd kitágulni a versenyszabályok érvényesítésének köre. Nem tisztán a kap primátusa érvényesül, hanem más szereplők is kapnak jogokat apránként, egyenként a mezőgazdasági ellátó lánc tagjai. Ez egy ellépés az alap, elv alapszabályhoz képest, T, és ettől hatékonyabbá válnak bizonyos kap szabályok, még hogyha korlátozódnak is. És az új verseny kereteket persze folyamatosan pontosítani, tisztázni kell, le kell bontani a gyakorlatra ezeket az új elveket, hogy a gyakorlat ne sérüljön, és a piaci verseny tisztasága se sérüljön. Ezért volt szükség ajánlásokra, amelyeket megfogalmaztunk, hogy a kap céljai érvényesülhessenek. Köszönöm szépen. Megint láthatjuk, hogy milyen érdek ellentét van a parlament és a bizottság között, különösen, ami a közös agrárpolitika és a versenypolitika közötti eh, különbségeket, ellentéteket illeti. A bizottságnak a kap reformjával kapcsolatos javaslatai, kell gondolnunk eh, a versenypolitikára, ezek egyáltalán nem veszik figyelembe a termelői szervezeteket, tehát az új terveknek eh, eh, nem állnak ők a középpontjában. az új javaslatoknak a középpontjában az élelmiszerellátási láncon belüli egyensúly áll, azonban ennek nyilván kihatása van a jogi viszonyokra, a gazdasági viszonyokra is. Fontos, hogy eh, a termelő szervezeteket, termelői szervezeteket jobban figyelembe vegyük az élelmiszer előállítási láncon belül. Tehát itt egyfajta aszimetria van. Fontos, hogy a szerződéses viszonyokban ezeknek a vállalkozásoknak a szempontjait is figyelembe vegyük. De úgy tűnik, hogy ez hátrányban van azokhoz a kérdésekhez képest, amelyek most minket itt foglalkoztatnak. Azok a javaslatok, amelyeket mi most előterjesztünk, a bevezetendő kapnak a 852. paragrafusára, is 152. paragrafusára vonatkoznak. Ez különösképpen arról szól, hogy rögzítsük, hogy már nem utalunk a 180-as paragraf cikkelre, hanem a 152. cikkelyben rögzítjük azt, hogy meg kell kezdeni a tárgyalásokat a termelői szervezetekkel. Tehát itt egy kapon belüli szabályról van szó, és ennyiben nem indokolt itt a 152. cikkelre utalni, egész egyszerűen a kapnak a primátusát, elsőbségét kell megkérdőjelezni. Figyelembe kell vennünk, hogy mely szervezetek azok, amelyek képesek a élelmiszer ajánlatot központosítani, és ezáltal a versenyt csökkenteni, és meg azok a szervezetek, amelyek elég erősek ahhoz, hogy kollektív szerződési tárgyalásokat folytassanak. Tehát itt vannak bizonyos fajta bizonytalanságok, vannak adott esetben olyan szövetkezetek is, akiket érintenek ezek a szabályok, akik ugye akár közösen tudnak ajánlatot tenni, és így befolyásolják az ártárgyalásokat, anélkül, hogy egyébként rájuk eddig kiterjedtek volna a versenyjogi szabályok. Zárásképpen pedig szeretnék arra utalni, hogy a termelői szervezetek szerepének szabályokon belüli elismerése akár oda is vezethet, hogy a versenyhatóságok vagy a bizottság beavatkozik. Természetesen az ilyen szervezeteknek ez is a dolga, a versenyhatóságnak be kell avatkoznia de, ez a, de ennek csak a jövőbeni megállapodásokra, versenykorlátozó megállapodásokra szabad kiterjednie, nem pedig ezeknek a szervezeteknek a korábbi megállapodásaira. Az Omnibus rendelet ugyan utal erre, de ezt a új versenyjogi szabályokban ennél egyértelműbben kellene kifejezni. További ajánlások. A 209-es cikke a rendeletnek kivételekről rendelkezik, arról, hogy azon esetekben, amelyek nem közvetlenül esnek a kap és a versenyszabályok alá, hogyan kell eljárni. A 209-es azonban szerintünk tisztázásra szorul, mert jelenlegi formájában sok termelői szervezet nem tartozik alá, tehát elismert szervezetek nem, mások meg igen, tehát szerintünk pontosabban kéne definiálni, hogy kire vonatkozik. És pontosítani kéne, hogy ezt a cikket, tehát kire lehet alkalmazni, milyen típusú szervezetekre, és az elismert és a nem elismert ö, szervezetek vonatkozásában ö, mi a szerepe. És nyilván itt érdekek mozognak a háttérben. A korábbi jogesetek mutatják, hogy ha ez jobban definiált lenne ez a cikkely, akkor fel sem merült volna bírósági ügy. A 209-es szik kapcsán azt gondoljuk, hogy legjobb lenne az ár ö, befagyasztásra, fixációra vonatkozó záradékot úgy, ahogy van törölni a szövegből, mert a price fixingből senkinek különösebb haszna nem származik, ezen a területen. Az amerikai jog nem tiltja egyébként a, az ár meghatározást. Az USA beli gazdálkodókra vonatkozó szabályok sehol sem mondanak ki ilyet. náluk is a versenyszabályok alól fel vannak mentve ezek a termelői körök. És tehát mi törölnénk ezt az árrögzítésre vonatkozó részt, hogy maguk a termelők alkuthassák ki az árakat maguk között. Ez egyébként a 172b szabály alkalmazhatóságát is javítaná. Ami pedig az Endivia ügyet illeti, ha ez a cikk így módosulna, hogy mi javasoljuk, akkor magától megszűnne a probléma, hiszen az Endívia árra vonatkozó vita pont erről szól. Tehát ajánlásunk ennek a megszüntetése. Illetve szeretnénk kiterjeszteni valamennyi mezőgazdasági terményre és élelmiszerre az alapszabály, az irányelv hatáját, ideértve a nem csak kis és középméretű vállalkozásokat is, és az unfair piaci gyakorlatnak egy általánosabb megfogalmazását szeretnénk, és a gazdasági függőség újrafogalmazás. Köszönöm szépen. Nagyon pontosan tartották magukat a megszabad időkerethez. Danten képviselő parancsoljon. Merci. Euh, Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, hogy elvégezték ezt a felmérést. Mindig érdekes látni az adatokat, még utólag is, hogyha az ember része volt ilyen tárgyalásoknak korábban. Csak szeretnék egy pontosítást kérni. Önök ugye befejezték a tárgyalásokat az Omnibusról, október 12-én, még mielőtt pont ennek a jelentésnek, illetve a bíróságnak a véleményét tudhatták volna, és nem lett volna jó az utolsó fázisban ezt megvárni inkább? Ö, és ö, önök itt azt írják, hogy ez egy nagy jogi természetű kihívás, nem könnyű ellenállni azoknak a változtatási igényeknek, amit a bizottság szeretne, de miben is áll ez? Néhány konkrét dolgot újra felvetnék. A 102-es cikk ugye egy paradigmaváltást képvisel a versenyszabályokban. Ezt a társadalmat jogalkotók hozták létre, és ön is említette, hogy a 60-as évekhez képest, ahol gyakorlatilag az árakról szólt a kap, már a, a piac alapú, piacorientáltságú kap, ott próbáljuk bevezetni. De ha de amikor 92-ben volt egy nagy kapreform, akkor a parlament akkor is szerette volna, hogy hogy a szabad piacokhoz már akkor jobban alkalmazkodjunk. Na most, amikor megszűnik a hivatkozás a 101-es cikre, bár nem is tudom, hogy a derogáció és az exempció között mi is itt a valódi különbség, de mindenképpen úgy tűnik, hogy itt egy jelentős lépés történt, és valamennyi piaci résztvevő számára, ha megszűnik ez a hivatkozás a transfer jogokra és árakra vonatkozóan, akkor az omnibus rendelet lép a helyébe, hogy mikor milyen derogációk adhatók, de alapvetően ugye a versenyhatóság bejön a képbe, és a jövőben az ő döntéseire is oda kell figyelni. A parlamentnek egy kiegyensúlyozó szerepe van itt, mert ugye nem mindegy, hogy mit teszünk be a preambulum bekezdésekbe és a kiegészítésekbe, záradékokba. A 209-es cikk, ahogyan is elmondta, tulajdonképpen már érvényesül ma is, de a gyakorlatban mégsem használják kiterjedten. Pont ezért gondoljuk azt, hogy itt szükség lenne egy további intézkedésre, amely a bizottságot felhatalmazza konkrét szak, szankciók meghozatalára adott esetben. A 209-es cikk az Endívia ügy kapcsán megmutatta, hogy nem elég pontos, jobban pontosítani kéne a kivételek körét, és a 152-es cikk vonatkozásában is ugyanez a helyzet. 2018-ban a francia hatóságok megpróbálták Franciaország számára értelmezni ezeket a szabályokat, de továbbra sem eléggé világosak. Kíváncsi lennék, hogy mit gondolnak itt a kollégák a teremben ugyanerről. Egy biztos, hogy az omnibus rendelet kapcsán körültekintésre van szükség, mert ha töröljük a 109-es cikre vonatkozó hivatkozást, akkor újabb problémák és részlet problémák merülnek föl. A 2013-as háromoldalú egyeztetések során már ugye erre döntés született, de Albert Dess meg De Castro urak is ha jól érzékeltem. Nagyon sokat tettek azért az észt elnökség alatt, hogy ez ne legyen ilyen durva belenyúlás a korábbi szabályokba. A 22-es cikk pedig konkrét fellépésekről szól. Mindenkinek köszönöm az elemzést, a pontosítást, de itt az ideje annak, hogy ezt az egész joganyagot véglegesen rendbe tegyük, és a versenyszabályok és a kap közötti viszonyt ö, tisztázzuk. Az omnibus rendelet végül is jó kiinduló pont. W ramach podsumowania 6 minut, 6 minut. Most 6 percet adnék De Castro úrnak, hogy összefoglalja a mondandóját. Dantán úr valóban sok mindent elmondott, már megelőlegezett, eh, amit én mondtam volna. Szeretnék köszönetet mondani a ma felszólaló szakértőknek. Ha olyas valaki, mint én, aki részt vett az Omnibus rendelet kidolgozásában, most a tisztességtelen kereskedelmi eh, magatartással kapcsolatos irányelven is dolgozhat, annak zene volt az önök által elmondott minden szó. Vannak persze jogi szempontok is, és remélem, hogy ezek megfelelően figyelembe lesznek véve a küszöbön álló nehéz tárgyalások során. Ami az önök záró gondolatait és ajánlásait illeti, a parlament ezeket magáévá tette, egy egész határozott szavazási magatartás keretében, és most a jelenlévő bizottság támogatásával kell majd a tanácsban az egyetértést elérnünk. Úgy gondolom, hogy a tanulmány hozzájárul ahhoz, hogy még karácsony előtt le tudjuk zárni a háromoldalú párbeszéd tárgyalásokat. Szeretnék azonban utalni a következőkre, talán nem is annyira önök irányába, hanem a bizottság irányába. ez a tanulmány tudományos tényekkel próbált alátámasztani bizonyos e, eredményeket, ami a tisztességtelen kereskedelmi e, praktikákat illeti, és ami e, a készülő jogszabálynak a hatáját illeti, hogy ugye ezt ki kellene terjeszteni minden vállalkozásra. Hiszen a tisztességtelen az tisztességtelen, mindenki tisztességtelenül jár el, függetlenül a vállalkozás méretétől nem lenne jó, hogyha a bizottság is azt képviselni, amit a parlament elhatározott, hogy mindenkire kiterjedjen a jogszabálynak a hatája? Nem kellene ezt követelnünk? Hát ez bizony nekem is tetszene, mondja az elnök. Parancsoljon, Desz úr! Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a két előadónak is az elmondásait. Én nem vagyok jogász, de egy ponttal kapcsolatban állást foglalnék, mert ez egy olyan pont, amit kollégákkal együttműködve terjesztettem be. Ezek ugye a beszerzési közösségek. Talán nem fogalmaztunk teljesen világosan, nem a beszerzési, árubeszerzési közösségekről beszéltünk akkor, mint amilyen a Réve vagy az Edek a Németországban, hanem azok, amelyek ezek fölött helyezkednek el. Paulo Di Castro, a háromoldalú tárgyalások során ezt majd tisztázni fogja, mert hát ez bizonyos félreértésekhez vezetett, úgyhogy semmiképpen sem arra gondoltunk, hogy ezeket az árubeszerző közösségeket, ezeket hozzuk nehéz helyzetbe. Tudjuk, hogy vannak olyan váru, árubeszerző közösségek, akiknek más országokba kell menniük, hogy az árukat beszerezzék. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a nagy árubeszerző közösségeket, ezeket be kell tiltani, hogy a verseny jog irányából támogassuk az esélyegyenlőségeket. Esélyegyenlőséget, tehát ezt azért tisztázni szerettem volna. Hogy cselekedni kell, ezt tudjuk. Én a legnagyobb frakcióból, a néppártból jövök, és ez a frakció nem mondható gazdaság ellenesnek, úgyhogy nálunk mindig is téma volt az, amiről itt beszélünk és egyetlen ellenszavazattal határoztuk el azt, hogy itt cselekednünk kell, és ez már nagyon sokat mond el arról, hogy mennyire ö, támogatjuk önöknek. Még az északi országok, még az északi országból érkező kollégák, akik aztán igazán egy liberális gazdasági irányvonalat követnek, egyetértetek azzal, hogy cselekedni kell, úgyhogy én nagyon is remélem, hogy a végén egy jó eredményt fogunk elérni a gazdálkodók számára, a feldolgozó ipar számára is, és minden részvevő számára, aki benne van ebben az élelmiszer feldolgozási láncban. Én már 14 éve vagyok itt a parlamentben, eh, és már néhány piacgazdasági beavatkozást átéltem. 2005-ben kezdtük eh, el annak eh, a kidolgozását, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a roaming díjakat, a barangolási díjakat, tehát ez egy erős beavatkozás volt a piacgazdaságban, de utólag látjuk, hogy mennyire jó hatással volt hiszen ott ugye kifosztották a polgároknak a zsebét. Úgyhogy néha igenis szükség van beavatkozni a, a piacgazdaságba. Nos, Robé úr, parancsoljon. Nagyon köszönöm az előadásokat. Nagyon fontos kérdésről van szó. És pont jókor is tették fel a kérdést. Nagyon konkrét kérdést szeretnék föltenni. A verseny ugye nagyszerű szó, de gyakran úgy tűnik, hogy a versenyt a kereskedőkre, a közvetítőkre alkalmazzuk, és aztán ezeket átruházzuk a fogyasztóra. És az ő szabályokat alkalmazunk, ezért nem lesz mindenki számára tisztességes a feltétel az egész láncolatban. Hogyha az árakat növelni kell azért, mert az nyersanyagok ezt kívánják, az miféle haladást tesz lehetővé? Nem kéne valamiféle küszöböt meghatározunk azok számára, akik a mezőgazdaságba ruháznak be, hogy ne menjenek tönkre és túléljenek? Ha védelem nélkül hagyjuk a termelőket, akkor nem oldottuk meg a problémát. És persze a helyzet országról országra változhat, és vannak országok, ahol a termelők 20%-a szövetkezetekbe tömörül, máshol meg 100%-uk teszi ezt. A támogatásokkal az, ez a különbség 30-40 százalékra nőhet. Mindazok a tagállamok, nak eh, ki kéne tudni használni az ebben lehetőséget. Az olyan kifizetések, amelyeket csődbe jutatnak valakit egy, egy, egy év alatt, azok értelmetlenek, de nem ez a gond. Az árkülönbségek hatalmasak, helyenként háromszoros az eltérés. Ki van e mögött? a, a szabályozás hiánya mögött? Buddha. De foarte pe scurt, domnule președinte, ieri fost la un târg. Nagyon röviden, elnök úr, tegnap egy mezőgazdasági vásáron voltam otthon, és a termelők azt mondták, hogy még mindig nagy problémáik vannak azzal, hogy szövetkezetekbe tömörítsék a gazdákat, akik képviselik őket. Nem szabad elfelejteni, és el kell mondani a tagállamoknak azt, hogy azért, hogy a, tagáll- a gazdák összeálljanak, ahhoz megfelelő feltételeket kell teremteni Romániában, a kollektivizáció már régen folyik, már a kommunizmusban is megtörtént, és ez volt az oka annak, hogy az emberek nem szívesen teszik ezt meg. A bizottságnak eh, kellene eh, közvetett eh, nyomásgyakorlást eszközölni a gazdák felé, hogy szövetkezetekbe törömüljenek. Ami a az eladási élet, árat életi Romániában 40%-os üzemanyag növekedés volt. Meg kell találni azt a mechanizmust, amivel az árakat hozzá lehet igazítani a piaci eseményekhez. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a szakértőknek is. Nem tudom, hogy az Agri fő, eh, főigazgatóság van itt, vagy a ves, Vesenyügyi főigazgatóság. Jó lenne valami szakértőt hallani arról, hogy mi a vélemény az előadásról, és miért mosolygunk, hiszen ez a meg, kulcsa mindennek. Van egy véleményünk, és önök szakértők ezzel egyetértenek, de nem ezt a benyomást kap, kapom a versenyügyi főigazgatóságtól, a mezőgazdasági politikát életén. Tudna valami útmutatót adni, hogy ebben hogyan járjunk el, hiszen egyelőre nagyon kemény volt a tárgyalás. Másfelől azt gondolom, hogy az ön javaslata sokat segített nekünk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat illetően, de szeretném meghallgatni a versenyügyi főigazgatóság véleményését erről is, akik azt mondják, hogy az ár a legfontosabb a fogyasztói szinten, és ennek milyen következményei lesznek a közös agrárpolitikára. E, Köszönöm szépen a hozzászólásaikat. Hogyha már mindenki az elején jelentkezik, akkor mm, tudok kalkulálni az idővel, és meg tudom adni mindenkinek megfelelő időre a szó, de hogyha mindenki csak menet közben jelentkezik hozzászólás, akkor kénytelen vagyok megkurtítani a hozzászólási időket. Jó lenne, ha mindenkinek ugyanannyi időt adhatnék. Uh, thank you. As the debate develops. Köszönöm ahogy alakul a vita, úgy jönnek az új kérdések, ez egy élő vita, nem statikus, ezért most jelentkeztem, és nem tudtam elmondani, amit akartam, mindaddig, amíg megint ezt mondja, fel nem szólt. E, támogatom azt, amit ő mondott, örülnék, ha a bizottsági emberek elmondanák a véleményüket, hiszen ez az alapvető a terület túlélésének azokon a, abban az országban, ahol én jöttem. Ami a komplexitást illeti, én sem vagyok jogi szakértő, de tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni, olyan helyzetet szeretnénk, ahol a gazdák tisztességes árat kapnak a terményeikért, mit kell tennünk, milyen szabályok vannak, azt meg kell, meg kell tennünk. Olyan helyzetet szeretnék látni, amikor én bemegyek az üzletbe, és amikor ránézek a termékek ár, ár, árára, akkor tudom, hogy mennyit kapott a gazda, és hogyha ez nekem nem felel meg, akkor elmegyek egy másik üzletbe, mindaddig, amíg ezt nem rendezik. Szeretném hallani, hogy mi a vélemény ennek a bizot- erről a bizottságnak. Państwa, dziękuję. W tej chwili poprosimy o zabranie głosu zastępcę. Köszönöm szépen. Most az Agri főigazgatóság igazgató helyettese kap szót. Lássuk, még meg, hogy a versenyjogi főigazgatóságtól is van-e valaki, de minden esetre a Agri-tól itt van egy képviselő. Köszönöm, elnök úr, először is hadd mondjam el azt, hogy administratíve két főigazgatóságra oszlunk, de a bizottság egy hangon beszél, és tudjuk koordinálni a véleményünket be, az ilyen kérdésekben is, meg is tesszük. Ezért szeretnék visszajelzést adni a feltett kérdésekről. Először azt szeretném elmondani, hogy a kérdés nem az, nem az, hogy a versenyt kell feláldozni a mezőgazdaság oltárán, vagy fordítva. Azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy mi a, hogyan lehet ebben egyensúlyt találni a mezőgazdasági ágazat érdekei között, ahogy azt elmond, elmondjuk az alapszerződésben is, illetve a verseny e, kialakításában. Kétség nem fér hozzá, hogy a bíróság azt mondta, hogy e, prioritást kap a mezőgazdaság a versenyelőt, de a bíróság azt is nagyon egyértelműen elmondta döntésében, hogy a mezőgazdaság nem versenymentes terület. Ez az alapja a cselekedeteinknek, hiszen nagyon fontosnak, fontosnak tartjuk azt, amit a bíróság mondott, és tükrözi is ezeknek a rendelkezéseknek az alakulását az elmúlt 20-25 évben. Az egyetlen dolog, amit említettek párszor, és De Castro úr is aktív részese volt a trialógusnak, amely végül a kompromisszumhoz elvezetett. Jól emlékszem, hogy ez a vita nagyon komplikált volt, és az volt az eredménye, hogy az összes fél valamennyire elégedett volt, bár a bizottságnak nyilatkozatot kellett kiadnia és ezt meg is tették, hogy nagyon örültünk volna annak, hogyha ezt a folyamatot egy hatástanulmány előzi meg, amely részleteiben elemzi a jogi, gazdasági, szociális és mezőgazdasági kérdéseket, amikkel mi foglalkoztunk. Az új 165-ös cikk volt az eredménye, a 152-es, amely nem felel meg a 209-esnek teljes, teljesen, de ez a következménye annak, hogyha egy jog, jogszabályi folyamat spontánul zajlik, és ezt el lehetett volna kerülni akkor, hogyha mindezt részleteiben elemzik előzetesen. Ez a fontos, és amint az ilyen vitákba belemegyünk, ezek a viták nagyon részletes és átfogó elemzéseken kell, hogy alapuljanak, amelyet hatástanulmánynak nevezünk. A 152-es cikk 2018. január 1-én lépett hatályba, most októbert írunk, tehát 10 hónappal vagyunk ezután. Semmiféle gyakorlati tapasztalatunk nincs a cikkről, nincsen bírói gyakorlat sem, ezért csatlakoznék eh, Dante úr véleményéhez. Először is valamiféle tapasztalatra lenne szükségünk a cikk működéséről, mielőtt megváltoztatjuk újra. Mert persze vannak eh, előnyei is ennek a cikknek, hiszen világos, világos minden, világosabb, mint korábban. Eh, egyes kérdésekben nem kell újabb bírósági ítéletet elérni, nagyon sok világosságot teremt ez a rendelkezés, és azt gondolom, hogy pont erről beszél Danten úr is. Mindezek után had említsek néhány részletesebb kérdést, amelyet önök szóba hoztak. Az ajánlást azért hozták létre, hogy az 101-es rendelkezést töröljék, erre hivatkozik az új cikk is, hiszen elmagyarázza, hogy milyen hatása, van a, hatása lesz ennek a rendelkezésnek. Most már tudjuk, hogy az 101-es cikk ma már nem alkalmazható, tudtuk a múltban is, és a rendelkezés törlésével azt is köröljük, hogy a tő, jogalkotók miért nem akarják ezeket a következményeket nagyon egyetemben megfogalmazni, a 206-os cikk fényében, amelyben nagyon egyetemen leírják, hogy a versenyjogi szabályok alkalmazandók a mezőgazdasági ágazatban. Csatlakoznék ahhoz, amit Danten úr mondott, nem lenne jó, hogyha ehhez e, most visszatérnénk. A 209-es cikket is említették. Itt megint csak e, azt gondolom, hogy nem most kéne erre visszatérnünk, hanem majd egy átfogó eh, elem, elemzés eh, végén, amely még nem készült el. A bizottság tudomásom szerint nem kérték meg, hogy eh, értelmezze a rendelkezéseket, amelyeket a 209-es cikkhez fűztek, és meg kéne várni ezeket a nyilatkozatokat és értelmezéseket, mielőtt azt a következtetést vonjuk le, hogy a cikket át kéne írni. Elhangzott a javaslat, hogy töröljék a 209-esben az árögzítésre vonatkozó rendelkezést. Nem most van itt az ideje, hogy ennek ezt elemezzük, de nem vagyok annyira biztos abban, hogyha van-e árögzítésre vonatkozó rendelkezés, és ez megtíz, megtiltaná egyes árak megállapítását nem igazán világos számomra, hogy ezt nevezük-e árögzítésnek, vagy van még ez más jelenséget, és ezt másképp kéne értelmezni. Ezek olyan dolgok, amelyeket tisztázni kéne, mielőtt újabb jogi csűrcsavarba megyünk bele a rendelkezést illetően. Elhangzottak megjegyzések az UTP-t illetően. A bizottság nem támogatta a parlament álláspontját az, ahogy az elhangzott a tanulmányban is. Nagyon sok ért, évet is hallottunk arról, hogy mi a tisztességtelen kereskedelem, és elhangzott az, hogy a kereskedőket ezt le kell fedni. Elhangzott az az érv is többször, hogy Először is súlyos aggodalmaink voltak, megbeszéltük ezt a szakbizottságban, és hasonló nyilatkozatokat kaptunk a jogi szolgálattól. A hatókör tágítása megint a 40-es cikk hatája alá esne, és ez nagyon veszélyes talaj. Nem szabad azt kockáztatnunk, hogy végül olyan jogszabályt fogadunk el, amely néhány hónappal vagy egy-két évvel később érvényteleníti a bíróság. Az volt a javaslatunk, hogy a szubszidiaritás elvét alkalmazzuk, illetve az arányosságét. A szubszidiaritást azért, mert olyan helyzetben vagyunk, ahol 20 tagállamnak van jogszabálya, és nem az a feladatunk, hogy felülírjuk ezeket a jogszabályokat, hanem eh, lehetőséget kell tenni a minimális harmonizációra EU szinten azért, hogy kidolgozhassuk, vagy továbbfejleszthessük azt, amit ők már kidolgoztak, és a proporcionalitás azt jelenti, hogy nem kell olyan helyzetekkel foglalkoznunk, amelyek eh, nem kívánnak meg rendeleteket, eh, például a nagy kereskedelmi cégekre vonatkozó, multinacionális cégekre vonatkozó élelmiszer termelő és forgalmazó multinacionális cégekre vonatkozó rendelkezés. Azt kell elmondanunk, hogy hivatkozni kell a KKV-kra, és lehet, hogy van még más lehetőség is arra, hogy meghúzzuk a határokat. Megvizsgáltuk még nemrégiben ezt a nagyon komplex kérdést, hiszen nem egy szövetségről van szó, és, nagyon, és ezek a szövetségek, szövetkezetek nagyon különböző módon működnek. Nem az a feladatunk, hogy ezekkel foglalkozzunk, és hogy betiltsuk ezeket, hanem meg kell nézni, hogy vajon a gazdák védelmébe érdekében megtörthessük a nemzetközi szövetkezeteket, amelyek fontos szereplők az élelmiszerláncban, de ez is napirendre kerül a vitáinkban. Ropé úr megkérdezte, hogy miért vannak akkor, a árkülönbségek egyes termékeknél. Ez nagyon összefügg a piaci helyzettel. Kérdés, hogy túltermelés van-e, vagy hiány. A túltermelés, túltermelő piacokon persze alacsonyabb az ár, a hiánypiacokon meg magasabb ez az illető tagállam helyzetétől alakul. Ezt kell megvizsgálni. Egyes tagállamokban például a termelői szervezetek léte nagyon elterjedt, más tagállamokban pedig nem igazán csatlakoznak ehhez a gazdák, illetve mindez be, befolyásolja a versenyhelyzetet, és az megjelenik végül az árban. Összefoglalásképpen azt gondolom, hogy nagyon érdekes vita zajlott, és nagyon jó eredménye volt az omnibus rendelet. Jelenleg szerintem nincs alapunk arra, hogy mindezt újra megnyissuk. A gazdáknak most van némi bizonyosságuk, és ennek a kérdésnek az újabb megnyitása csak tönkretenné ezt a bizonyosságot, ezt a világosságot, amelyet végre elértünk tavaly, 2017-ben. De szívesen vitatkozunk róla a továbbiakban, és végül a parlament kezébe van eh, a döntés, hogy eh, mi legyen a közös piaci szervezés eh, eh, eh, rendelkezésének a módosításában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt a vita, még akkor is, hogyha bonyolult a téma. És a minden oldalt kielégítő megoldás az vagy nehezen, vagy talán egyáltalán nem érhető el. Nos, 10 percet tudok még adni a szakértőinknek, hogy válaszoljanak a kérdésre. Engedjék meg, hogy néhány gondolatomat, általános jellegű gondolatomat megosszam önökkel. Szeretnék utalni a 39-es cikre, tehát a kapnak az egyik alapillérére. Évtizedek óta eh, árpolitika volt a közös agrárpolitika, ami két szereplős volt. Ugye a gazdálkodó szeretett volna egy megfelelő, tisztességes jövedelmet, a fogyasztó az pedig egy megfelelő árat szeretett volna elérni. Tehát gyakorlatilag a, ennek az élelmiszer ellátási láncnak a két leggyengébb láncszemét vettük figyelembe, a termelőt és a fogyasztót. Ez aztán egy árpolitikába torkollott, ami a termékeknek a maximális árát határozta meg, és oda vezetett, hogy kicsi volt a választék, és alacsonyak voltak az árak. Ez az árpolitika ugyanakkor meg lett buktatva, ugyanis fel lett ismerve, hogy a végések csak a versenynek érvényesülnie kellene. Politikai okokból megkötötték az árakat, de most nehéz a helyzet a piacon, és ezért a szerződő feleknek a helyzetét erősíteni kell. Nem véletlen tehát, hogy utaltunk eh, az USA beli helyzetre, hiszen ők is képesek voltak a termelői áraknak eh, a meghatározására. Van a versenyjognak egy olyan része, amely elismerte azt, hogy ez szükséges a mezőgazdasági politikán belül. És szeretnék még egy dologra emlékeztetni, talán ez technikai részletnek tűnik, de mégis fontos utalni arra, hogy a Csikoria ítéletben az omnibus rendeletre utaltak, és elismerte a bíróság azt, hogy egy termelői szervezet a termelés korlátozásával kapcsolatos döntéseket is hozhat, mert hogy éppenséggel feladatai közé tartozik. Ez Úgyhogy el kell ismernünk az ilyen döntéseiket. Az omnibus rendelet alapján a termelőszervezeteknek tárgyalásokat kellett volna erről folytatniuk. Ez van a 101-es cikkben, tehát tulajdonképpen egy visszalépést láthatunk az előző állapothoz képest. Az Európai Bizottság csak bizonyos gyakorlati körülmények fennállásához kötötte a tárgyalások lefolytatásának szükségességét. Tehát a 101-es cikk alól egy kivételt fogalmazott meg. Korábban nem volt kivétel, nem volt derogációk, az egész ugye a közös agrárpolitika területéhez tartozott, most, és nem a versenypolitikába, a versenyjogba. Most azonban egy olyan szabályozás van, ahol folyamatosan kivételeket kell adni a 101-es cikk alól. Tehát ugye első helyen a közös agrárpolitika van, az élvezi az elsőbséget. Ugye a 152-es cikk megmondta, hogy a közös agrárpolitika élvez elsőbséget, ezt erősítette meg a bizottság is. Az új szabályok azonban bizonyos jogokat biztosítanak a termelői szervezeteknek, de ezeket feltételekhez kötik. tehát engedményeket kell adnunk a hatályos szabályok alól e, e szervezetek számára. Én a szakértőként e, arra kell, hogy utaljak, hogy itt már nem jogi szabályozásról, hanem politikai döntésekről van adott esetben szó. Avec ces remarques, je voulais simplement euh, également de manière générale dire que notre grille de lecture est bien évidemment une grille de lecture de... A mi olvasatunk nyilván egy jogi természetű olvasat. Remélem jól értettem önt, de különbség van a között, ami a 153-as cikkből és a 109-es cikkből adódik. Az egyik szerintem nem ö, tartalmaz ö, kitételt arra vonatkozóan, hogy a másikat hogyan kéne alkalmazni. Ami a versenyt illeti, itt nem a versenyről magáról beszélünk, hanem a versenyjogról, és az európai ház egyik nagy vívmánya, hogy a, ház, a, a költségvetési és a verseny és a mezőgazdasági politikát megpróbálja egymással kibékíteni. De a gazdasági ellátó lánc végén végül is a versenyjog ö, érvényesül, és a domináns piaci helyzet ö, kiszűréséhez szükség van továbbra is versenyszabályokra, de nem lehet ellentmondás a kap és a versenyjog között. És a mi javaslatainkban az alkalmazási kört megpróbáljuk lefedni, és minden beszállító vonatkozásában itt a, ugye a beszállítók nem mások, mint a mezőgazdasági termelők, és az Európai Unió valamennyi jogrendje ismeri a rossz hiszemű piaci visszaélések fogalmát, és ezeket szankcionálja. Az irányelv hatékonysága nagyban függ hogy mely, attól, hogy mely területeken alkalmazzuk, és milyen struktúrába, rendszerbe illeszkedik annak az alkalmazása. Az iparral, az ellátási lánccal összhangba kell hozni, a nagy terjesztő láncok és a kis termelők érdekeit egyaránt figyelembe véve. Köszönöm szépen, ezzel a végére értünk a hozzászólók listájának. Valamennyi bizottsági tagunknak, a szakértőnknek, a bizottság képviselőjének zárásképpen szeretnék köszönetet mondani, ezzel a mai napra berekeztem az ülésünket. Erre a témára bizonyosan vissza fogunk még térni a jövőben is, különösen akkor, amikor majd a jogi vonatkozású szövegek elénk kerülnek. Holnap 9 órakor folytatjuk a munkát, ne felejtsék otthon a szavazókártyájukat.